Good morning, colleagues. Um, we go to the... Jó reggelt, tisztelt kollégák! Áttérünk a napi rendre, az első pontra. Szeretnék javasolni néhány módosítást a napi kapcsolatban. Van egy új 11a pont, az egyetértési megállapodásról fogunk szavazni. Az IT rendszerekkel kapcsolatos operatív rendszerről a szavazás végén kerül sor erre a pontra, és amennyiben nincs ellenvetés, így elfogadjuk a napi rendet, ami a nyelvi kiasztást illeti. Horvát, Máltai, Litván és írnyelven nincs tolmácsolás. Emlékeztetnék arra, hogy az elektronikus szavazás 10 órakor kezdődik, tehát kérnék mindenkit, hogy a szavazókártyáját addigra 10 órára hozza magával. A november 28-29-ei, valamint december 5-i ülések jegyzőkönyvét is jóvá hagyjuk, amennyiben nincs ellenvetés. Ezzel pedig elérkeztünk a negyedik és ötödik napirendi ponthoz. A trialógus tárgyalások állásáról. Mindkét anyagról elfogadtuk az eddigi változatot, és Diaz de Mera raportőr nagyon komoly munkát végzett az előadás érdekében. Most meg is adnám neki a szót, hogy tájékoztasson bennünket a trialógus tárgyalásokról, az eddigi egyeztetésekről. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. De előzetesen szeretném megjegyezni szolidaritásomat kifejezni a brit néppel, illetve a brit hatóságok irányába is. A azon szörnyű merénylet miatt, amelynek, amely Londonban történt szombaton, és rendkívüli mértékben sajnálom azt, hogy a brit hatóságok milyen későn voltak képesek azonosítani honfitársam eh, holtestét, Ignacio Echevarria eh, holtestét, aki azért eh, vesztette életét, mert egy ártatlan szemét védett, és egy rollerrel támadta le a merénylőket. És a többi áldozat is nyugodjék békében. Ami pedig azt a kérdést illeti, amelyel most a napirenden foglalkozunk, szerettem volna tájékoztatni a LIBE bizottságot, arról, hogy három politikai természetű trialógusra került sor, a következő Strasbourgban lesz a jövő héten. Tíz technikai jellegű egyeztetésre került sor, és több informális egyeztetésre is. Ezek közül az egyikre éppen ma délelőtt kerül egyébként sor. Láttuk a két jelentést a határregisztrációs rendszerrel, illetve a Schengeni ellenőrzési kódexel kapcsolatban. Amit még nem mondtam el, az az, hogy a trialóguson március 31-én mivel foglalkoztunk. Megvizsgáltuk a Schengeni a határellenőrzési kódexel kapcsolatos változtatásokat, amelyek az Európai Unió állampolgárainak ellenőrzésével kapcsolatosak. Szerintem hamarosan konszenzusos, konszenzusos megoldást fogunk tudni találni erre a pontra, ugyanis igazságtalan az, hogy az uniós állampolgárok ne élvezhessék azon előnyöket, amelyen rendelkeznek majd a harmadik országok állampolgárai, amikor az ABC kapukon keresztül haladnak át az ellenőrzéseknél. Egy másik kérdés, amelyes szintén foglalkoztunk, az az, hogy a rendőri szervek milyen hozzáférést kapnak. Megvitattuk és kommentáltuk a tíz különböző kompromisszumos javaslatot, amely a tanácstól érkezett. Függőben van még a Prümi szerződéssel kapcsolatos kérdés. Mi itt azt mondtuk, hogy miután lezárult a folyamat, ezt a parlament és a bizottság is kimondta, Ugyanakkor a tanács ezzel szemben a folyamat kezdetétől, kezdetére helyezi a hangsúlyt. Tehát itt a folyamat kezdeténél, vagy a végén, a végére helyeződik a hangsúly. Ugyanígy megvitattuk az adatok megőrzésének kérdéskörét, ez a 31-es cikkre vonatkozik. A parlament ahogyan ezt többször elmondtuk, és hangsúlyozom, kiáll az álláspontja mellett. Kettő és négy év lenne ez. A tanács ugyanakkor azt szeretné, hogy öt éven keresztül kerüljön sor az adatok megőrzésére. A biometrikus, a konkrét biometrikus adatokról van itt szó. Ugyanígy beszéltünk a bilaterális megállapodásokról is. Valószínűleg lesz egy felülvizsgálati záradék, kidolgozzunk egy felülvizsgálati záradékot, 5 éves időtartamra vonatkozik ez, de ez a kérdés elnök úr még nyitott. Ami pedig az utolsó pontot illeti, amely még nem tisztázódott, ez a belépés megtagadásával kapcsolatos. A parlament az alfa numerikus adatok kérdését szeretné megtartani, míg a tanács a biometrikus adatok mellett áll ki, tehát ez a kérdés még nyitott, és még várjuk a kompromisszumos javaslatot. Optimista vagyok, elnök úr, és úgy gondolom, hogy meg fogunk tudni állapodni még mielőtt a jelenlegi elnökség véget érne. Ugyanakkor azt szerettem volna kérni a titkárságtól, a elnök úr is ezzel egyetért, hogy ne tervezzünk politikai trialógust 26-ára és 27-ére, tehát ezt a két napot hagyjuk ki, ugyanis olyan elfoglaltságom van, amelyet most nem szeretnék részletezni, de ezek nagyon fontosak számomra. Hát ennyi lett volna. Köszönöm szépen, elnök úr. És hogyha bárkinek van kérdése, akkor természetesen nagyon szívesen megválaszolom ezeket. Köszönjük szépen. És a londoni merénylettel kapcsolatos eh, megjegyzését is fegyeztük, illetve az adott dátumokkal kapcsolatos problémákat. szeretné ezen a ponton bármelyik kollega hozzászólni, illetve az Európai Bizottságot vagy a tanácsot szeretnénk ezzel kapcsolatban esetleg meghallgatni. Kérdezem őket is egyébként, hogy van-e valami hozzáfűzni valójuk. I think the presidency wants to just say a word. Jó lenne, hogyha az elnökség azért mondana valamit. Thank you, Chair, and I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Birds this morning from my... Köszönöm Diaz de Meira úr eh, általán mondottakat. A tanács illetve a soros elnökség nevében annyit mondhatok, hogy szeretnénk ezt a dossziét időben lezárni, mindent tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy kompromisszumra jussunk, és hogy az Európai Parlamenttel megállapodjunk, és hogy a soros elnökség végéig lezáruljon ez a dosszé. Köszönöm az elnök úrnak és az elnök előadóknak ezt a munkát, és reméljük, hogy a munka tovább folyhatta, és a pártai soros elnökség végére tényleg megállapodunk. Thank you very much. If there are no Köszönjük szépen, hogyha másnak nincs hozzáfűzni valója, akkor Diaz de Meira úrnak. Köszönöm mindazt a munkát, amit ezen ügyében elvégzett, és az említett dátumokat feljegyeztük. Az uniós vízum kódex témájára lépünk tovább. López Aguilar megvárjuk, amíg helyet foglal és ha ezt megtette, akkor reméljük, hogy ő beszámol a három oldalú megbeszélés állásáról. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a lehetőséget. Elnézést a kis késésért. Valóban akkor beszámolnék arról, hogy először is üdvözlöm, vagy köszönöm ezt a lehetőséget ez valóban egy fontos jogszabály. Remélhetőleg tudjuk azt kommunikálni, hogy milyen komoly nehézségekkel kellett szembenéznünk az elejétől fogva a tanács óckodott attól, hogy együttműködjön az Európai parlament. Ez kérdés. Több oka is van ennek. Először is az Európai Bizottság négy évvel ezelőtt nyújtotta be az átdolgozás javaslatát, amikor teljesen más volt a politikai környezet, mint most. A vízum kódex akkor még az idegenforgalom és a gazdasági forgalom elősegítését szolgálta volna, de aztán változtak a dolgok. A vízumkódex ügyét teljesen más irányba terelte a a menekültválság és a terrorista fenyegetettség vagy fenyegetés. Tehát a különböző események teljesen más irányba vitték a dolgokat. És hát ebben a közhangulat is teljesen más, mint négy éve volt, körutazó vízum például teljesen eh, másképp alakult. Nyilván sokkal nagyobb dinamizmus vártunk volna mind a tanácstól, mind az Európai Parlament részéről. Ez például kikerült a csomagból. Ezt az egész dossziét Úgy tűnik, hogy arról folynak a tárgyalások, hogy humanitárius okból kiadott vízumok is legyenek -e, de hát úgy tűnik, hogy az Európai Parlamenten nem nagyon hajlandóak együttműködni ez ügyben. Nekünk, európai parlamenti képviselőknek ez soha nem volt fekete-fehér kérdés, mi mindig is készen álltunk arra, hogy valamilyen kompromisszumra jussunk, de a tanács mindent megtett annak érdekében, hogy, hogy lelassítsa ezt a folyamatot. Hogyha az Európai Parlament nem vonja vissza az összes módosító indítványát, akkor nem lesz kompromisszum. Ezt mondták, hogy akkor bizony félre kell tenni a dossziét. Így tehát előadóként, témafelelősként azt kellett mondanom, hogy én ezt nem tudom elfogadni, hogy minden egyes módosítót, minden, de főként a humanitárius vízumok kérdését, hogy ezeket mind vonjuk vissza. Hát ez előfeltétele a további, ez nem lehet előfeltétele a további tárgyalásoknak. ha az az érv, hogy nem -e ebben a dossziéban kell beszélni humanitárius vízumok kérdéséről, akkor a kérdésem az Európai Bizottsághoz az, készen állnak arra, hogy egy külön javaslatot nyújtsanak be minden humanitárius szervezet, civil szervezet, jogi think tank, sőt az egyházak is újra és újra azt kérik az Európai Parlamenttől, hogy Tegyünk valamit annak érdekében, hogy a humanitáriusokból kiadott vízumok ügyében valamiféle öm, eredményt elérjünk. Beker úr, aki a néppárt elnyék előadója is egyetért ez ügyben. Az Európai Bizottság az eltelepítéssel kapcsolatos javaslat ügyében felvázolta azt, hogy hogyan lehet jogszerűen belépni Európába. Szerintünk ez a javaslat, ez nem kielégítő, hiszen földrajzi eh, hatáját tekintve túlságosan túlságosan megszorító, és a humanitárius vízumok éppen ezért ide nem eh, illenek be. A legutóbbi szakmai egyeztetésen elhangzott, hogy További eszmecserét is folytatunk a e témában majd. Avramopoulos biztos úrral, Stimmermans alelnök úrral is egyeztettünk a közelmúltban, és kértük, hogy az Európai Bizottság ígérje meg azt, hogy most pedig az tanács azt kéri, hogy az általános vízum könnyítés ügyében ügyét kapcsoljuk össze a visszafogadási ügyekben történő együttműködéssel. Tehát ezt a kettő ügyet kössük össze, erről mi a konstruktív idejelegében tudunk beszélni, tehát ez ügyben meg tudnánk állapodni. Továbbá. A tanács nem csak humanitárius vízum ügyben próbált obstruálni, hanem a családegyesítés ügyében is. Legalább több mint 490 olyan, olyan lefedetlen helyről beszélhetünk, ahol egy tagállam semmilyen módon nincs képviselve egy, egy fővárosban. Ez a kötelező képviselet elve így kapcsolódik ide, hiszen ez egy eszköze annak, hogy a humanitárius vízumok kiadását megkönnyítsük. Végezetül a Máltai Soros elnökség végéhez közeledünk. Ha már itt tartunk, akkor tényleg meg kell, hogy említsem, hogy a Máltai Soros elnökség milyen komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megpróbáljon építő jellegű munkát végezni, hiszen voltak olyan soros elnökségek korábban, akik egyáltalán semmiféle kompromisszumkészséget nem mutattak hajlandóságot, a máltai elnökségről ez nem mondható el. Még egyszer mondom, hajlandóak voltak konstruktívan együttműködni velünk, és az Európai Bizottság is segít bennünket abban, hogy segíthet, hogyha egy külön humanitárius vízumjavaslatot tesz le az asztalra, hogy pontosan hol, az egy másik kérdés. A mi tárgyaló csapatunk az szeretné lezárni ezt a témát, hogy valóban elérjük azt, hogy ilyen megállapodásra jussunk, és végre valahára ezt a dossziét lezárhassuk. Nagyon szívesen hallanám, hogy a bizottság és a tanács mit gondol erről, hogy legalább minimálisan változott-e a hangulat a tanácsban. Egyértelmű nem volt ez, elutasító nem, esetleg ez megváltozott-e, és most már beszéltünk arról, kialakult egy olyan hangulat, hogy hát próbáljuk meg, vizsgáljuk meg együtt ezt a kérdést. Hogyha a tanács hajlandó lenne kompromisszumra, az sokat segítene. Az EU humanitárius vízum ügyekben hajlandóak vagyunk kompromisszumot kötni, hogyha a családegyesítés és a kötelező képviselet ügyében hajlandóak lennének valamit eh, tenni. Sajnálom, hogy ilyen hosszan kell beszélnem, de mégis zárásképpen annyit hadd mondjak el, hogy olyan helyzet alakult ki, amikor is a tanács semmiféle érdeklődést nem mutat az iránt, hogy ezen a területen bármiféle jogszabály megszülessen, kivéve hogyha valamiféle visszalépésről beszélünk a jelenlegi státuszkóhoz képest, ami számunkra elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Még van egy napi rendi témánk, az e-privacy, illetve szavaznunk is kell, úgyhogy sürgetném, hogy haladjunk. Köszönöm szépen. Monika Becker úr nevében és Gerard Depré kap szót, aztán lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, tehát először Monika. Elnök úr, tisztelt kollégák! egy humanitárius helyzetet, illetve a humanitárius vízumot nagyon pontos, nagyon pozitív dolognak tartok, ugyanakkor ez nem a megfelelő anyag, amelyben ezt meg kell vitatnunk, továbbra is ez a néppárt álláspontja. Pozitív megállapodást, illetve megoldást találni itt nem akadályozhatja meg azt, hogy például üzletemberek esetében most más, nem jelenteti azt, hogy most más szabályozást dolgozzunk ki. Becker úr is ezt így látja, és a néppárti kollégák, mi annak örülnénk, hogyha az üzletemberek vagy a turisták egy egyszerűsített megoldást kapnának. Azt is nehézkesnek tartom, hogy egy hisztérikus biztonsági helyzetből induljunk ki, és támadjuk a tagállamokat azért, mert nem foganatosítanak kellő, illetve megfelelő biztonsági intézkedéseket. A tagállamok legalábbis óvatosak kell, hogy legyenek, és át kell, hogy gondolják a kérdéseket, ezt szükségesnek tartom, attól eltekintve, hogy egy humanitárius vízum ebben az összefüggésben igazából nem kapcsolódik ehhez, tehát nem ez a megfelelő anyag. Szerintem vannak olyan tagállamok, amelyek készek arra, hogy humanitárius vízumot adjanak ki, ugyanakkor az Európai Bíróság azt is megállapította, hogy a parlament a tagállamokra ezt nem erőltetheti rá, nem kényszerítheti őket, hiszen ez a tagállamok joga, éppen ezért mi nem tudunk nyomást gyakorolni ennek érdekében. És úgy gondolom, hogy a többi megoldatlan kérdésnél is Becker úr nevében azt mondhatom, hogy a családtagok vagy a delegált jogi aktusok, illetve a végrehajtási jogi aktusok, a tagállamok hatásköre a vízumok kibocsátása során, itt azt hiszem, hogy mindenképpen könnyebb megállapodásra jutni, de hogy a humanitárius vízumokon keresztül, vagy az áthelyezési dosszién keresztül mondjuk ezt meg, ezt jobbnak tartanám, a humanitárius vízumok sokkal hosszabb időtartamra vonatkoznak, tehát itt mindenképpen arról van szó, hogy jogszerű beutazást biztosítanánk az Európai Unióba, de ezt el kell különítenünk attól, hogy például a turisták vagy az üzletemberek esetében nem akarjuk nehezíteni a helyzetet a határokon kiadni vízumot olyan személyek esetében, akiknek az azonosságát nem tudjuk megállapítani. Egyetértek ezzel a ponttal, hiszen így gyakorlatilag lehetővé tennénk, hogy esetleges bűnelkövetők is beutazzanak. Ezért úgy gondolom, hogy most egész egyszerűen tisztességes megoldást kell találnunk az utazás szabadságát, illetve a lehetőségeit a biztonsági megfontolásokkal kell összhangba hoznunk, és szem előtt kell tartanunk azt, hogy a, meg, hogy a menekültek számára egy jogszerű csatornát kellene biztosítanunk. Köszönöm szépen. Helga Stevenson az ECR részéről, és utána Zserát, Helga, tessék, tiéd a szó. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, goedemorgen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon csalódott vagyok a jelenlegi állás miatt, hiszen célunk az, hogy a jelenlegi vízumrendszert átalakítsuk, és az volt az alapgondolat, hogy meg egyszerűsítsük az eljárást az állampolgárok számára létrehozunk egy olyan weboldalt, ahol minden információ szerepel, és ezen keresztül lehessen benyújtani a kérelmeket. Ezután eh, a humanitárius vízumot akartuk bevonni ebbe a jogszabályba, bár a bizottság ezt ellenezte. A humanitárius vízumok olyan vízumok, amelyeket harmadik országok Európában, illetve tengeren túli országokban a konzulátusokon adnak ki, annak érdekében, hogy az állampolgárok bejuthassanak az Európai Unióba. A bíróság úgy döntött, hogy nem lehet kényszeríteni a tagállamokat arra, hogy ilyen típusú vízumokat bocsássanak ki. Azért, mert a menekültügyi eljárással ez esetleg ütközhet. A javaslatot vissza, kellene, vissza kellett volna vonnia, hogy ezt a tanács is kérte, ez azonban nem történt meg, e, ezért a bizottság ellene szavazott, illetve ellene volt, valamint a tanács is, és az a véleményem, az az érzésem, hogy nagyon sok árnyékjelentéstevőnek nem tetszik az, ahogy alakulnak a dolgok. Úgyhogy azt javaslom, vegyük ki a humanitárius vízumokra történő utalásokat a szövegből, hiszen sajnálatos lenne, hogyha ennek a jogalkotási időszaknak a végére nem tudnánk ezt az anyagot lezárni. Elnök, köszönöm szépen, és Zserád Döprik kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek. Árnyék jelentéstevőként együtt dolgozhattunk, és nagyra értékelem az erőfeszítéseit, illetve azt, hogy az árnyék jelentéstevőkkel valóban jól együttműködött, úgyhogy köszönöm szépen a közös munkát. Ami pedig a helyzetet illeti, valóban a tanács igazából nem volt nyitott, nem akarta létrehozni vagy megkönnyíteni ezt a vízumrendszert, úgyhogy ez egyértelmű. Itt a bizottságban szavazni fogunk, mandátumunk van, folytatnunk kell a munkát, meg kell próbálnunk eredményeket produkálni. Ahogyan Stevens asszony is elmondta, E, itt probléma van a humanitárius vízummal, azonban én, az én véleményem ellentéte, ellentétes, hiszen a parlamentben többségi szavazattal ezt támogattuk, ezt akarjuk, ezt kértük, ezt kérjük. A kérdés pedig az, hogy ezt hova tegyük. Egyértelmű, hogy nem a vízum kódexben van ennek a helye, nem csak azért, mert a tanács nem akarja, hanem a bizottság sem akarja, és ezen kívül a bíróság is kimondta, hogy nem ez a helyes helye ennek a vízumnak. Ennek ellenére ennek ellenére célunk az, hogy a humanitárius vízumot kialakítsunk. Tehát még nem zárult le ez az ügy. A, a tanács egy másik javaslatban már módosítókat nyújtott be a humanitárius befogadásra vonatkozóan. Tehát van azért egy kis lehetőség, van itt egy kis reménysugár, ha nem is túlságosan nagy, de ezt, ezt kellene kidolgoznunk, ezért azt javaslom, hogy továbbra is nyomást kell gyakoroz, gyakorolnunk a bizottságra, és ahogyan a kezdetektől kértük, azt kérjük a bizottságtól most is, hogy ezt a lehetőséget aknázza ki. Az én javaslatom egyszerű, folytassuk a tárgyalásokat a vízumkódexről, a mandátumunk alapján, és emellett ezzel párhuzamosan gyakoroljunk hatást a bizottságra, hogy nyújtson be egy javaslatot, hiszen a tanács erre lehetőséget biztosít. Meggyőződésem, hogyha kitartunk az álláspontunk mellett, akkor a bizottság végül javaslatot fog benyújtani, és eredményt fogunk elérni, pozitív eredményt. Szerintem így így mind a két oldalon pozitív eredményeket érhetünk el, egyrészt a vízumkódex kapcsán, más pedig a, másrészt pedig a humanitárius vízum kapcsán. Ezt kérem tehát a jelentéstevőtől, hogy ezt tolmácsolja, ezt az üzenetet tolmácsolja a bizottság felé, és legyen határozott a bizottsággal szemben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Sajnos nagyon kevés az időnk ma délelőtt, úgyhogy tovább kell lépnünk. A következő az e-privacy vita, ezért rögtön át is térünk erre a témára, ez a hetes napi rendi pont és bevezetés helyett Marian Orestennek fogom átadni a szót, hogy számoljon be a jelenlegi helyzetből. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Ez az első bemutató, bemutatása az új e-privacy rendeletnek. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hiszen nagyon régóta dolgozunk közösen ezzel a, ezen a szövegen, és szerintünk a bizottság egy elég jó első anyagot készített, ez kiváló kiinduló pont lehet. Fontos jogszabályról van szó, hiszen kiegészíti az adatvédelmi csomagot, és kiteljesíti azt. Az általános adatvédelmi rendeletre épül. Úgyhogy ugyanebben a szellemiségben próbálunk tovább lépni. Itt azonban elég nagy az idő nyomása. A következő május a határidőnk. Most előkészületben van a jelentés, és előzetes eszmecserére került sor. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Adatvédelmi Hivatalnak az együttműködésért, hiszen a 39-es cikk foglalkozó munkacsoport is együttműködött velünk, tehát nekik is köszönettel tartozom. Mint egy különböző, mint egy 80 különböző érdekelt félel kellett együttműködnünk, és nagyon érdekes volt megvizsgálni a különböző aspektusokat, a különböző hozzáállást a felhasználó részéről, illetve az ipar részéről, hogy hogyan lehet a különböző jogszabályokat megvalósítani, és mit jelent ez a gyakorlatban. Mostanra szerintem eléggé tiszta a kép, jól látjuk, hogy milyen érdekek és milyen ellentétek vannak ebben az anyagban. A gdpr ral való kapcsolat kapcsán szeretném elmondani, hogy az Emberi Jogi Egyezmény 8. cikke alapján járnak el, ez a jelenlegi anyag pedig a hetes cikkre épül. Tehát itt a magánélet tiszteletben tartása, illetve a személyes adatok védelme érvényesül. A jelenlegi irányelv akkor készült, amikor még nem volt okostelefon, nem volt közösségi média, most már más a realitás és ott a Messenger, ott a Skype, illetve más hasonló közösségi oldalak. Ezért rendkívül fontos mindenki számára a megfelelő jogszabályi háttér. Egyértelmű, hogy a fogyasztók azt várják tőlünk, hogy biztosítsuk a magas szintű védelmet, a személyes adatok védelmet, védelmét, legalábbis ezt mutatják a felmérések. Ugyanakkor Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani az innováció, illetve az új technológia fejlődése között. Rendkívül fontos tehát, hogy egy rendeletről beszélünk, most már nem irányelvről. Hogyha megnézzük a digitális egységes piacot, akkor egyértelmű, hogy minden egyes országban ugyanolyan szabályokat kell érvényesíteni, függetlenül attól, hogy milyen a digitális környezet az adott országban. Természetesen például a nemzetbiztonság kérdésében a tagállamok döntenek, de nagyon fontos, hogy itt a rendelet kapcsán minden tagállamban ugyanolyan szabályokat kell érvényesíteni. A bizottságunk feladata az, hogy a GDPR előírásainak megfeleljünk. És ez érinti az ipart is, hiszen ők most valósítják meg a GDPR-t, és meg kell néznünk, hogy, hogy az előírások hogyan valósíthatóak meg, illetve hogyan felelnek meg a realésnek, realitásnak szeretnénk kiegészíteni a GDPR előírásait, akkor, amikor az nem, kiegészi, nem kielégítő. Tehát a személyes adatok védelme a legfontosabb feladatunk, de ezen kívül meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen eszközökkel rendelkeznek a fogyasztók, a felhasználók, hiszen tudjuk, hogy okos telefonok vannak, illetve intelligens televíziók hihetetlen mértékben képesek az adatrögzítésre, tehát ezzel a kérdéssel is mindenképpen foglalkoznunk kell. A GDPR-ban az volt a célunk, hogy a személyes adatok védelmére összpontosítsunk már a tervezéskor. A rendeletben is ugyanez érvényesül, a személyes jóváhagyás nagyon fontosnak tartjuk, ugyanúgy, ahogy a GDPR-ban. Ott a GDPR kapcsán az ipar jogait is érvényesítettük, itt azonban a személyes kommunikáció révén a magánszemély véleménye számít. Ezen kívül a bizottsági anyagban van egy-két olyan dolog, amely nem teljesen egyértelmű, van egy-két ellentmondás is. Például a, a 39-es munkacsoport nagyon jó tanácsokat adott arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobb megoldásokat találni. Ezen dolgozunk most, és két héten belül, június 22-én nyújtjuk majd be a kész jelentést, akkor fogunk vitázni erről. A módosítókat a nyári szünet előtt kell benyújtani, és a nyári szünet után egy kész munkát szeretnénk az árnyékjelentéstevők elé tárni, és rögtön megkezdeni velük a munkát. Nagyon szeretnénk ezt az ütemtervet tartani. Az észt elnökségtől is azt várjuk, hogy felgyorsítja majd ezt a folyamatot, és minél hamarabb teljesítjük a digitális egységes piacot. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az jelentéstevőknek, Bonni úrnak különösen, akivel négy kerekasztal megbeszélést szerveztünk közösen, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek igen intenzív munkanapok voltak. Nagyon fontos, hogy valóban eh, lássuk, hogy a különböző érdekek hol húzódnak. Nagyon hasznosak voltak tehát ezek a kerekasztal beszélgetések. Remélem, hogy sikerül majd tartani az ütemtervet. Köszönjük szépen, régóta várunk erre a dossziéra, Mário, és eh, örülök, hogy sort tudtunk keríteni erre az első tudunk keríteni erre az első eszmecserére ma, még akkor is, hogyha szorít minket az idő. Tehát bölcsen használjuk az időt, hárman. Mrs. Stevens, uh, eh, Mr. Albrecht. Kívánnak hozzászólni. Szeretne még valaki? Intőveld asszony? Ki szeretne még hozzászólni? Miért leszárom, ha hozzá, lezárom a hozzászólók listáját? Jó rendben, köszönöm. Bóni úr az első parancsoljon. Köszönöm szépen, tényleg csak nagyon röviden. Köszönöm a bizottságnak ezt a felvezetést. Az előadónak is köszönöm mindazt, amit azt a munkát, amit elvégzett. Banyolóban nagyon fontos ez a rendelet, és fontos, hogy rendeletként kerüljön ez elfogadásra. Ennek érdekében együtt kell működnünk, végig kell gondolnunk, hogy a GDPR-t hogyan hajtjuk végre és az Európai Elektronikus Kommunikációs Kódex elfogadása is fontos, hírközlési kódex elfogadása is fontos, az adatvédelem és a biztonság meg kell, hogy jelenjen. És alapvetően a hatály kérdés az, amiről először kell megállapodni. Ez fontos is, ugyanakkor azzal is foglalkoznunk kell, hogy eh, hogyan kötjük mindezt ahhoz, hogy az alapvető jogokat nyilván teljes mértékben tiszteletben kell tartani, illetve hogy az adatokat felhasználhassuk annak érdekében, hogy az emberek életminőségét javítsuk. mikor lépne ez életbe, ugyanakkor, mint a GDPR, tehát az általános adatvédelmi rendelet, hogyha technikailag nem tudom, ez mennyire lehetséges. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a 11-es cikk pontosan hogyan kell, hogy kinézzen. Ezzel kapcsolatban vannak aggodalmaim, miszerint a tagállamok az végeredményt teljesen tönkretehetik azzal, hogy saját megoldásokkal, nemzeti szintű megoldásokkal pont szembe mennek a, a célokkal, illetve az üzleti modellekkel, illetve a felhasználók szokásaival hogyan lehet ezt összhangba hozni. Tehát mindenképpen Fontos érteni és látni, hogy ne kövessenek, az pontosan mit jelent ebben az esetben, illetve hogy a partnerekkel hogyan tudunk együttműködni, nem csak annak érdekében, hogy aktívan, szabadon dönthessenek a felhasználók, hanem a cégek számára is kellenek ösztönzők, annak érdekében én adatvédelmi megoldásokat létre hozzanak. Együtt kell működnünk, és apró pontonként kell ezt mindenképpen valahogy megoldani. Még egyszer köszönöm a kerek lasztal megbeszélés, különösen hasznos volt. Stevens asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Kollégák, a Dendolton ECRS kollega nevében szólok hozzá, aki elnézést kér, hogy nem lehet itt az egyszer frakció álláspontja a következő. Mi szkeptikusak vagyunk a szabályok teljes átdolgozása ügyében, mik a fő aggodalmaink. Túlságosan, gyorsan fogadnánk el e, ezt a rendeletet. Nem világos ugyanis, hogy a uniós intézmények, illetve, az unió, illetve a tagállami szervek illetve az e-privacy és GDPR szabályokat alkalmazni köteles cégek készen állnak-e majd időben erre továbbá. Ha elfogadásra kerül a GDPR, illetve hát elfogadtuk, mindenki próbál felkészülni ennek az életbe lépésére. Dan Dalton elnékelőadó kollégám úgy gondolja, hogy az e-privacy jogszabályt er- érdemes lenne elhalasztani ennek az elfogadását, ami nem tudjuk, hogy a GDPR alkalmazása pontosan hogyan alakul. A kiegészítő szolgáltatások és az ott esetében lehet, hogy nem várt következmények is lesznek, ami a különböző főként kis cégek számára nagyon nehézé teszi majd hogy ezeket alkalmazzák. A radikalizáció ellenes illetve a, a bab, magatartás, illetve a bullying már így is sokkal nehezebb lesz az interneten, tehát is needed regarding the scope and the extent to which metadata is covered. A meta adatokra mennyire terjed ki ugyanez a szabályozás, úgy, mint a tartalomra. Ez az első probléma. A második, a cégek aggódnak a a süti és nyomonkövetési szabályok miatt, a horizontális browser beállítások és a ne kövessenek beállítások miatt a reklámozó cégek sokan ezenben találják meg a célközönséget. A felhasználói tartalmat sokkal nehezebb az Internet of Things és a cégek közötti kommunikáció korában? Az Dan Dalton kollega éppen ezért úgy gondolja, hogy a legkevesebb az, hogy több jogi alapja legyen a nyomokövetésnek, nem csak a fogyasztói tartalom, hanem például a rendszer stabilitása, illetve valós érdek. Köszönöm. Köszönöm, és az ALDE árnyék jelentéstevője Szofi Intfeld. Köszönöm, elnök úr, én is szeretnék eh, gratulálni az előadónak. Ezen a ezen pragmatikus megközelítésért. Nagyon bonyolult ez a dosszié, számos egyéb eh, anyaghoz kötődik és biztosak kell legyünk abban, hogy teljességgel értjük a hatályt, illetve azt, hogy ez más anyagokhoz hogyan kapcsolódik, és nem szabad, hogy az adatvédelmi rendelettel átfedések legyenek, ugyanakkor a hiányosságokat is el kell kerülnünk. Tudom, hogy egyes érdeketvelek azt mondják, hogy nincs is szükségünk erre, hiszen ott van a rendelet, ami mindent szabályoz, én ebben nem hiszek, én azt hiszem, hogy itt olyan területekről van szó, amelyeket igenis szabályoznunk kell. De valóban pontosak kell legyünk, és pontosan körül kell határoljuk a hatályt. A második megjegyzésem az, hogy egyértelművé kell tennünk azt is, hogy az adatoknak milyen gazdasági értékük van, hiszen itt az állampolgárok védelméről, a fogyasztók védelméről van szó, a vállalkozások pedig az innovációt és a fejlesztést szeretnék, amit azonban ritkán vitatunk meg az az, hogy a személyes adatok, belétve a meta adatokat, ezek rendelkeznek egy gazdasági értékkel. Gyakran azt mondjuk, hogy a szolgáltatásokat ingyenesen nyújtják, holott ez igazából nem így van, hiszen az adatainkkal fizetünk értük. Ezt pedig szem előtt kell tartanunk, amikor ezen rendelettervezetről beszélünk, illetve ennek a hatását vizsgáljuk. Végezetül az utolsó megjegyzésem az, hogy szerintem További információra van szükségünk, hogy is mondjam, vannak területek, amelyek esetében nehéz a fejlődést előrejeleznünk. Az egyik kérdés például, amelyet nehezen, nehéz lesz szabályozni, az a monitorozás a nyitott térben. Ez olyas valami, amit nem tudunk egyértelműen úgy szabályozni, hogy beleegyezést kérünk, vagy tájékoztatjuk az embereket, tehát ennek a szabályozása nehéz lesz. Végezetül pedig, ami a beleegyezést illeti, ahogy az előadó és a néppárt árnyékjelentéstevője is elmondta, én is úgy gondolom, hogy az ellenőrzés az érintett személyek kezében kell, hogy legyen, tehát a beleegyezés valóban egy nagyon lényeges pont, és megértem, hogy ez Mm, furcsa vagy meglepő bizonyos vállalkozások számára, de hogyha az üzleti modell arra épül, hogy olyas valamit teszünk, tesznek, amit a fogyasztó végeredményben nem szeretne, akkor tulajdonképpen téves ez az üzleti modell. Vannak életképes modellek, amelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyeket az emberek szeretnének, de egyidejűleg védelmet is nyújtanak, amelyeket, amely védelmet igényelnek a személyek. Remélem tehát, hogy egy olyan rendeletet fogunk tudni kidolgozni, amely az érintett felek legszélesebb körét ki tudja majd elégíteni, hanem is mindenkit, de dolgoznunk kell ennek érdekében. Köszönöm. És végül Jan Albrecht, a zöldek árnyékjelentéstevője. Köszönöm szépen, én is szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak az eddig végzett munkájáért, valamint az árnyékjelentéstevőkkel való együttműködésért. Bóni úr szintén részt vett ezen előzetes egyeztetések megszervezésében, ami nagyon hasznos volt számunkra. Ugyanígy támogatom az előadót abban a tekintetben, hogy megpróbálja betartani az ütemtervet, hiszen végeredményben meg kell néznünk, hogy hova jutunk el, és mindenkinek kellő időre van szüksége ahhoz, hogy a gyakorlatban ezeket a lépéseket végrehajtsa, de a jogszabályokat el kell fogadnunk. Ez nagyon fontos. Fontos, hogy elfogadjuk a jogszabályt, és meg kell néznünk, hogy milyen a helyzet, mielőtt hatályba lép az adatvédelmi rendelet. Máskülönben az adatvédelmi rendelet alkalmazására sor kerül, de senki sem tudja, hogy ezt követően mi történik majd az e-privacy területével. És emellett hangsúlyozni szeretném azt is, hogy az e-privacy rendelet a javasolt formájában nem jelent újdonságot az a rendelethez képest. Ez az e-privacy irányelv hatályunk kívül helyezésével kapcsolatos. Ez egy olyan terület, amelyet a hírközlési közlemény, illetve az adatvédelmi szabályok szabályoznak. Hogy miért akarjuk ezt most helyettesíteni? Az adatvédelmi rendelethez hasonlóan szeretnénk egy jogi eszközt és egy jogi szabványt mindenkire nézve, ahelyett, hogy 28 különböző módon értelmez, értelmezzük ezen szabályokat, és az átültetés is eltérő lenne így, az alkalmazásról nem is beszélve. Ugyanaz, ugyanazokat a mechanizmusokat szeretnénk bevezetni európai szinten az adatvédelem területén, az adatvédelmi biztosnak ugyanolyan szankcionáló hatalmat szeretnénk biztosítani. Ezt a kérdést most szabályozzuk, méghozzá nagyon határozottan, azért mert nem csak az adatvédelem területén, az adatvédelemhez való jog mellett a bizalmas kommunikációhoz való jog is kell, hogy érvényesüljön, ez nagyon fontos manapság, főleg a jövőben, amikor ugye a dolgok internete is elterjed. Azt szeretném még megjegyezni, hogy szerintem senki sem fog elfogadni egy olyan e-privacy rendeletet, amely gyengébb védelmet biztosít a hírközlés bizalmasságával kapcsolatban, mint az e-privacy irányelv. Tehát le kell szögeznünk, hogy ha most mi dolgozunk a módosításokon, és a tanács egy közös megközelítésen, az e-privacy kell, hogy legyen a minimum, és ezen túlmenőleg azt is meg kell vitatnunk, hogy technikailag hogyan tudjuk biztosítani, hogy az adatalany és az adat ellenőr közötti kommunikáció javuljon, például a beleegyezés témájában, és hogyan kívánjuk alkalmazni ezeket a szabályokat, jobban alkalmazni őket az olyan folyamatokra, amelyek a múltban még nem voltak jellemzőek, például az over-the-top szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások, és esetleges online, offline kapcsolatok Wi-Fi-n vagy Bluetooth-on keresztül. Tehát ezekről a kérdésekről beszélnünk kell, de azon javaslatok, amelyek az e-privacy irányelv szintjét próbálják csökkenteni, azt hiszem, hogy nem lesznek semmilyen formában elfogadhatóak, hiszen az emberek látják, hogy a kommunikációs folyamatokat mindenhol nyomon követik, és éppen ezért nem kevesebb, hanem több ellenőrzésre van szükség. Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, hogy a bizottságnak megadom a szót, de azt kérem, hogy csak egy percben, és aztán visszadom majd a szót Márinak, hogy lezárja a vitát. Tessék, bizottság, köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon gyümölcsöző volt ez a mai vita, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagy figyelmet fordítanak erre az anyagra. Egy-két gondolatban reagálnék az elhangzottakra, hogy azt előre mozdítsam. Először is, ami a gyors elfogadást illeti. Itt a javaslat során ugyanazt a módszert használtunk, mint a többi javaslatnál, itt egy meglévő jogi eszköz felülvizsgálatáról van szó, tehát természetesen be tudjuk tartani az ütemtervet, azt az ütemtervet, amelyet a parlament határozott meg. Szerintem ez nagyon hasznos, illetve az illetékes bizottság és a három további bizottság között jó az együttműködés a módosítók kapcsán. Együtt fogunk működni az elnökséggel is hogy párhuzamosan folyjon a munka, hogy a társ jogalkotónak is segítséget kívánunk nyújtani. A cél nem az, hogy gyorsan haladjunk, hanem az, hogy értelmesen lépjünk előre, és az általános adatvédelmi rendelet elfogadására lépjünk, tehát arra azt az időt tudjuk tartani mindenki érdekében és nagyon jól tudjuk, hogy ugyanazokkal az üzleti partnerekkel egy, kell együtt dolgoznunk, mint a GPDR kapcsán, és a, nagyon jó lenne az, hogy a társjogalkotó ugyanabba az irányba haladjon, mint mi. Ez nagyon fontos a piac és a végfelhasználók számára is. Nagyon jó üzleti modell eh, szerepel az üzleti modellek erre vonatkozóan ebben az anyagban. Feladatunk az, hogy jobban használjuk ezeket az adatokat. Megnéz, egy, egy másik piacra tényleg itt közben az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Bizottság folytatja. Technikai segítséget kívánunk nyújtani az Európai Parlamentnek. Tudjuk, hogy nagyon sok eh, anyaggal foglalkoznak, és készen állunk arra, hogy segítsük a munkájukat. Elnök, visszadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, illetve mindenkinek, akivel együttműködtünk. Külön a bizottságnak is köszönettel tartozom, mert nagyon nyitottak voltak és segítőkészek. Remélem, hogy ugyanígy fogjuk folytatni a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mário, köszönöm kollégák ezt a vitát június 21-én nyújtjuk majd be a jelentés tervezetet. Egy rövid, egy perces szünetet tartunk, és aztán elkezdődik a szavazás. Kérem mindenki készíts elő a szavazókártyáját. Tehát egy perc szünet következik. Does it work or do you see

Kollégák, hogyha helyet foglalnak, akkor elkezdhetjük a szavazást. Négy darab szavazást kell lebonyolítanunk. Az első téma Petersen úr. Az Európai Elektronikus Ügyközlési Szabályozók Testülete a téma. Ha mindenki készen akkor elkezdhetjük a szavazást. 35-ös módosító szavazást megnyitom. Vote is closed. Well, it's... Sorry, the vote is... Szavazást mindjárt lezárom. Amint az első szavazás ugye mindig kicsit kevésbé gördülékeny. Monika Jó, nem mindenkinek működik a szavazógépe? Okay, the vote is closed. Um, Szavazás lezártam. Elfogadtuk. 14-es módosító szavazást megnyitom. Vote is closed. It's carried. Amendment 15. 15-ös szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 16-os ezt megnyitom. Tizenhatos és 37-esről együtt szavaztunk, mert megegyeznek, lezárom, elfogadtuk. 17-essel folytatjuk, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ugrunk tovább. Egyes kompromisszum. Elfogadtuk. 20-as módosító. Closed. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es. elfogadtuk, 42-essel folytatjuk. Lezárom, elfogadni. 43-as. Lezárom. Nem fogadtuk el. 26-os, nem 25-ös szavazást megnyitom. lezárom, elfogadtuk, 26-os módosító, lezárom, elfogadtuk, 27-es, Huszonnyolcas, elfogadtuk. 29-es. Elfogadtuk. 30-as. Elfogadtuk. 31-es. Elfogadtuk. Preambulum bekezdésekkel folytatjuk. Első módosító. Elfogadtuk. Kettes. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas. Elfogadtuk. Négyes. Closed. Carry. Elfogadtuk ötös. Elfogadtuk hatos. Elfogadtuk hetes. elfogadtuk. 8-as. Elfogadtuk. 10-es. Elfogadtuk. 11-es. elfogadtuk. 12-es és 34-es együtt szavazunk. Elfogadtuk. 13-as. Elfogadtuk. Zárószavazás, név szerinti szavazás. szavazást lezárom. Elfogadtuk. 38-2 arányban tartózkodás nélkül. Gratulálunk Pétersen úrnak, aki sajátos módon nem tudott ma itt lenni. Következő szavazással folytatjuk. Még mindig Pétersen úr, a vélemény előadója. A 40-es módosítóval kezdjük rögtön. 40-es. nem fogadtuk el. 11-es. Elfogadtuk. 12-es. Elfogadtuk. 13-as. elfogadtuk. 14-es. Elfogadtuk. 41-es. Nem fogadtuk el. 15-ös. elfogadtuk. 16-os elfogadtuk 17-es. Igen. Elfogadtuk. 18 és 42 együtt szavazunk róluk. elfogadtuk, 19-es elfogadtuk, 20-as elfogadtuk, 21-es elfogadtuk, 43-as, elfogadtuk, 44-es, elfogadtuk, 45-ös, elfogadtuk, 46-os. Elfogadtuk. 47-es. Lefogadtuk 48-as. Elfogadtuk 49-es. elfogadtuk, 50-es, elfogadtuk, 51-es, elfogadtuk, 52-es, nem fogadtuk el, 23-asról és 53-asról együtt szavazunk. Elfogadtuk. 54-es. Elfogadtuk. 55-ös. elfogadtuk, 56-os, elfogadtuk, 57-es, elfogadtuk, 58-as, elfogadtuk, 59-es, elfogadtuk, 60-as, elfogadtuk, 24-es, elfogadtuk, 25-ös és 61-es, meg egyeznek együtt, szavazunk róluk. elfogadtuk. 26-os módosító. Elfogadtuk. Preambulum bekezdésekkel folytatjuk. 27-es. Nem fogadtuk el. 1-es. elfogadtuk kettes elfogadtuk 3-as és 28-as elfogadtuk 29-es nem fogadtuk el. 4-es és 30-as együtt szavazunk róluk. Elfogadtuk. 5-ös. Elfogadtuk. 31-es. elfogadtuk. 6-os és 32-es együtt. Elfogadtuk. 33-as. Nem fogadtuk el. 7-es. elfogadtuk. 34-es nem fogadtuk el. 36-os elfogadtuk. 37-es elfogadtuk. 38-as. Elfogadtuk. 39-es. Elfogadtuk. 10-es. elfogadtuk, és az így módosított szöveg egészéről záró szavazunk, név szerinti szavazást, szavazást megnyitom. Lezárom, és megállapítom, hogy 26-11 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönjük, gratulálunk az előadónak, Pettersen úrnak. Just pause for one second while I get the next voting list. Előveszük a következő szavazólistát. Addig egy pillanat türelmet kérek. And this is a single vote, uh, Igen, ez uh, a Boni jelentés, az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázat értékelési eljárás. Egy szavazásra kerül sor, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk 39-1 arányban egy tartózkodásra. Gratulálunk Bóni úrnak. Természetesen ez egy csomag része, Jimenez Beszereperió a másik jelentéstevő, a téma ugyanaz, itt a tiltott kábítószerkereskedelem területen bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok a kábítószer fogalom meghatározása tekintetében. Név szerint fogunk szavazni erről, megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 39 eh, egy arányban egy tartózkodással. Köszönjük a nevének, és gratulálunk neki. És a végső szavazás következik. Uh, Föl kell olvasnom valamit, ami nagyon uh, unalmas, tehát kérem, hogy figyeljenek. Tehát egy utolsó végszavazás következik az nagy információ, informatikai rendszerek, illetve a Eurojust a témánk, és ezt föl kell, hogy olvassam, kérle, kérem, hogy legyenek türelmesek. Parliament on the draft council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the memorandum of understanding egy, meg egyetértési nyilatkozat módosításáról van szó amely a, az aki ö, hatos cikkére, tehát a szerződés hatos cikkére vonatkozik. Három hónapos határidőt kapott a parlament, hogy a véleményét benyújtsa, mivel nagyon rövid a határidő, ezért a koordinátorok úgy döntöttek, hogy jóvá hagyják ezt a memorandumot, tehát egyszerűsített folyamat kapcsán, és egy egyszerűsített eljárásban fogják elfogadni, módosító nélkül. Nem tudom, hogy van-e ellenvetés. Elég nagyot ugrottam a szövegben, de most megpróbáltam megpróbáltam a középutat megtalálni. Nem tudom, van-e valakinek ellenvetése, nincsen, akkor szavazzunk, és ezzel megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 37 egy arányban, kettő tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm. Thank you, Thomas. Thank you, Thomas. Köszönöm szépen, Thomas. Köszönöm, ezzel le is zárom a szavazást, köszönöm szépen a türelmüket. We will just pause. We have an uh, item at 10.30. Uh, which is point 12. fogjuk folytatni az ülést a 12-es és 13-as napi rendi ponttal, addig pedig rövid szünetet tartunk. Tehát aki nem kívánja meghallgatni ezt a két napi rendi pontot, attól azt kérem, hogy csendben távozzon, és akkor 10.30-kor folytatjuk az ülést.

Dear colleagues, we can... Uh, Tisztelt kollégák, kérek, kérek, hogy kérdem, hogy mindenki foglaljon helyet. A 12-es és 13-as rendi pontokra térnénk át, és köszöntöm Domenico Mancionét, államtitkár helyettest a belügyminisztériumból. Nagyon örülök, hogy csatlakozik ma hozzánk, és részt vesz ebben az eszmecserében. Ezt a napirendi pontot egyébként összekapcsoljuk azzal a fontos misszióval, amelyre április 18 és 21-e körül, között került sor. Ez a delegációs látogatás, amelynek társelnöke volt Barbara Kudricska és Juan Fernando López Aguilar, a korábbi szakbizottsági elnök. Egy olyan látogatás volt, amelyre április 18 és 21-e között került sor. Egy tényfeltáró misszió keretében próbáltuk feltárni a migrációs és menekültügyi politikával kapcsolatos helyzetet, a jelenlegi helyzetet, és a képviselők szerettek volna saját szemükkel meggyőződni a helyszínen a körülményekről. A Augusztában látogattunk, valamint a pozállói hotspotra, és a látogatás során a delegáció tagjai találkoztak az olasz hatóságokkal, nemzetközi szervezetekkel, testületekkel, az ENSZ menekültügyi főbiztosságával, az Európai Bizottság képviselőivel és az érintett uniós ügynökségekkel, valamint civil szervezetekkel, de ezt majd a kollégákkal együtt fogjuk megbeszélni. A delegáció számos következtetés levont és ajánlást is megfogalmazott, ezeket fontosnak tartottuk megvilágítani önnel az eszmecsere során. És a bevezetőmet rövidre szeretném fogni, hiszen vannak olyan kollégák, akik részt vettek a látogatáson, és itt vannak ma is, úgyhogy nekik is szeretném megadni a szót. Először pedig önnek szeretném megadni a szót, kérném ismertesse velünk, ha lehet röviden a gondolatait, hiszen jobb lenne talán, hogyha a képviselőkkel együtt tudnánk megvitatni mindazt, amit a helyszínen láttak, itt talán jobb lesz az eszmecsere. Kérném, hogy egy rövid bevezetőt azért adjon nekünk a hotspotok helyzetéről, illetve mondja nekünk, hogy hogyan látja ezt a kérdéskört, aztán pedig elkezdhetjük a vitát, és időközben nyilván többen csatlakoznak majd hozzánk. Köszönöm tehát még egyszer, hogy eljött. Nagyon örülünk annak, hogy itt van ma velünk, és most meg is adom önnek a szót. Grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma önöknél, és beszélhetünk különböző kérdésekről. Először szeretném megjegyezni, hogy a Libe Bizottság ugye nem olyan régen Olaszországban járt, akkor ott már lehetőségünk nyílt arra, hogy számos témáról ebben az összefüggésben beszéljünk. Alapvetően három témára helyeztük a hangsúlyt, ezek különösen fontosak számunkra. Először is a hotspotokkal kapcsolatos politikáról beszéltünk. A szakbizottság a helyszínen meggyőződhetett a körülményekről, Augusztába és pozzállóba látogattak, de természetesen az országban máshol is vannak hotspotok, és a közeljövőben újabbak jönnek majd létre. A hotspotok mögött meghúzódó gondolat az, hogy igazából az európai előírások ezt nem szabályozták különösebben egyértelműen. A tagállamokban és általában Olaszországban sincsenek erre vonatkozóan egyértelmű szabályok. Ugyanakkor mi ezeket úgy hoztuk létre, hogy hasonlítanak más korábban Olaszországban már létezett befogadó központokhoz, amelyeket például a szigeteken, Szicília szigetén hoztunk létre, illetve egyéb régiókban, mint Kalabria vagy Campania. Ezen hotspotok természetesen logisztikai megfontolásokból találhatók pont ezen térségekben, ugyanis legtöbben a földközi tenger partjaira, partjaira érkeznek, és a legközelebbi biztonságos kikötő általában ott található, és ott annak közelében hoztuk létre a hotspotot. Fontos azt is biztosítani, hogy a partőrség is jelen legyen, illetve civil szervezetek is működjenek ott, ővelük is egyeztettünk. Tehát úgy hoztuk létre ezeket a hotspotokat, hogy ezek gyakorlatilag normális befogadó központok, amelyek a személyek azonosítását lehetővé teszik. Itt persze számos jogi kérdésnek eleget kell tenni, hiszen ha több személy tartózkodik húzamosabb időn keresztül egy adott ponton, ez felvet bizonyos kérdéseket, és az igazságügy is, az igazságszolgáltatás is szerepet kell vállaljon, amikor őrizetben tartunk húzamosabb időn keresztül személyeket. Az eljárások elég rugalmasak, mobil hotspotokat is létrehoztunk, és ezáltal a rendőri szervek gyakorlatilag meg tudtak birkozni azzal a helyzettel, hogy az országba érkező személyek közül mindenkit azonosítani tudtak. Van még néhány kérdőjel, ezekről beszéltünk, de úgy gondolom, hogy különböző okból kifolyólag azért nagyon hasznos, amit teszünk. Először is azért, mert nincs olyan mechanizmus, vagy olyan befogadó struktúra, amelyet komolyan lehetne kialakítani, ha nem tudjuk pontosan azt, hogy hányan fognak érkezni, és milyen emberek. Ez persze nem csak Olaszország esetében van így, de van egy másik ok is, amit szeretnék megemlíteni. Egyre gyakrabban azt tapasztaljuk, hogy a felvételt egyfajta biztonsági koncepcióval is összekössük, ez pedig természetesen számos európai programra is kihatással van. Ezen eljárások, európai eljárások gyakran hiányosak voltak, problémákat vetettek fel, például ami az áthelyezést illeti. Az áthelyezés önmagában véve nem működött, és még ennyire sem fog működni a jövőben, hogyha nem vagyunk tisztában azzal, hogy kik érkeznek, milyen országokból, és kiket kell áthelyezni. Tehát a hotspotokkal kapcsolatos megközelítés fontos, hogy eleget tegyen ezeknek a célkitűzéseknek, és eddig erre képes is volt, hiszen azonosítani tudtuk az érkezőket, gyakorlatilag mindenkit, aki az olasz partokra érkezett. Tudjuk, hogy itt ugye nem kevés emberről van szó, a földközi tengeri útvonal volt az elmúlt években az, amelyet a migránsok leginkább igénybe vettek, főleg a Nyugat- és Dél-Afrikából érkező személyek. 180 ezeren érkeztek a tavalyi év során, és egy másik aspektus, amelyel behatóan foglalkoztunk, ez a civil szervezetekkel kapcsolatos. Hazámban, és ezt tapasztalhatták önök is, A parlament meghallgatott különböző bírákat a civil szervezetek tevékenységével kapcsolatban, és ezen vita során létrejött egy bizottság a szenátusban, és ez a bizottság számos következtetést levont. Többek között arra következtetésre jutott, hogy a nem kormányzati szervek és itt nagyon sok szervezetről van szó, amelyek eh, rendkívül eltérő munkát eh, végeznek. Úgy tűnik, hogy ez egyfajta humanitárius csatornává kezd eh, alakulni, amely ugyanakkor nem megfelelő, hiszen itt olyan feladatokat vállalnak fel, amelyekkel, amelyekkel a tagállamoknak kellene megbírkozniuk. Az én véleményem az, hogy nem szeretnék persze általánosítani, hiszen vannak bizonyos nem átlátható folyamatok, eljárások, ezeket természetesen meg kell vizsgálnia, fel kell deríteni az igazságszolgáltatásnak, és adott esetben öm, represszív intézkedésekre is szükség lehet, de itt elszigetelt esetekről van szó. Úgy gondolom, hogy a földközi tenger térségében nem az a probléma, hogy az emberek másokat megpróbálnának megmenteni a tengeren, hanem az egyetlen biztonságos kikötő a mentési akciók szempontjából. Vannak Szardínia, Szicília szigetén ilyen kikötők, de ez alapvetően egy jogi kérdés. És még valamit szeretnék elmondani, elnök úr. nem egy strukturális reakcióról van itt szó, hanem igazából ezt nehezen tudom megérteni. Mindig, amikor erről vitázunk, elmondjuk, hogy a migráció jelensége nem bír rendkívüli jelleggel, tehát itt nem egy anomáliáról van szó. Ez gyakorlatilag egy struktúrált jelenségén nőtte ki magát. Ez egy szervezett folyamat. Ha elképzeljük, hogy a földközi tenger tele van menekülteket szállító hajókkal, és hogyha ezt a tényt elfogadjuk, akkor alig ha hiszem, hogy ez megfelelő megközelítés lenne. És lenne még egy harmadik felvetésem. Ez is nagyon sok vitát eredményezett. Gyakran az olasz hatóságok, illetve a delegáció, lát, a delegáció tagjai egyetértettek, ez a Dublini rendelet reformjának szükségessége. Megállapodtunk ebben a kérdésben, és az olasz hatóságoknak továbbra is ez az álláspontjuk. Amennyiben a Dublini rendeleten módosítunk, három aspektus Olaszország számára kritikai fontosságú. Először is bevezetésre kerül egy olyan rendszer, amely a jelenlegi helyzetet még inkább bonyolítja. Másodszorban a belépés, az első belépés szerinti ország lesz a mérvadó, és ugye a szolidaritás koncepciója, amelyet sem jogi, sem humanitárius szempontból nehezen tudok értelmezni. Valaki vagy szolidáris, vagy nem. A rugalmas szolidaritás azonban hogyha a szolidaritáshoz még egy jelzőt is csatolunk, akkor azt hiszem, hogy ez már nem nevezhető szolidaritásnak. Köszönöm, elnök úr. Not at all, but it's very helpful because... Nincs mit igazán, nagyon sokat segít mindez nekünk a munkánkban, és főleg így, hogy maradt még idő az érdemi eszmecserére. López Aguilar urat említette, aki a küldőtség társelnöke volt. some substance from, from your observation. Most meghallgatjuk, hogy önök hogy látták mindezt. Így indítanánk el a vitát. Juan parancsolj, te kezded. Köszönöm szépen. Örülök, hogy újra láthatom, láthatlak. Angolul fogok, fogom folytatni, miután személyesen köszönetet mondtam, hogy itt vagy, és hogy valóban komolyan veszed ezt a, egész kérdést. Roppant nehéz helyzetről beszélünk, nagyon komoly helyzetről, ezért döntöttünk úgy, hogy egy ilyen kikül egy ilyen kül- küldünk ide. Angolul készültem, angolul vannak jegyzeteim, ezért angolul folytatom. For good reason, we were there. We had a, we had a delegation. Uh... Jókunk volt ott lenni. A politikai frakciók egésze uh, képviseltette uh, magát. Talán az egyik legérdekesebb ilyen látogatás volt európai parlamenti képviselőként, még ilyen érdekes és, és fontos küldöttségi ö, utazáson soha nem vettem részt. Alapvetően a menekült válság kezelésében érintett szervekkel, szervezetekkel találkoztunk az Európai Unió egyik legveszélyeztetettebb külső határán. Ezek nyilván ezen értem az olasz határt és a szigeteket, és főként a hotspotokat. Külön kiemelném, hogy milyen hosszú és alapos eszmecserét folytattunk az ügyészséggel, Katanyában. Ez nagyon érdekes eh, volt. Az olasz szervek eh, milyen munkát eh, végeznek, és természetesen osztom azt a véleményt, hogy a szolidaritásra szükség van. A Libe szakbizottságban a munkám során mindig is úgy gondoltam, hogy úgy reméltem, hogy a szolidaritás az már nem csak remény, hanem valóban megvalósulhat. Vannak tagállamok, akik nem szívesen állnak szolidaritást Olaszországgal, Görögországgal. Főként a teljesen kiszámítható EU-török megállapodást követően, hiszen ez egy 180 fokos fordulatot jelentett, és az e, illegális embercsempészet útvonala Olaszország felé, Líbia felé fordította a, újra az útvonalat. Ez nyilván e, teljes pokol. Tehát a kollégákkal megosztanék egy-két tapasztalatot. Először is köszönöm az olasz kormányzatnak, az ENSZ menekültjogi szervezetének, általában az uniós intézményeknek is, elsősorban az önkénteseknek, a civil szervezeteknek, akik nem csak értik, hanem valóban segítenek megoldani is ezt a menekült válságot. Másodszorban mindannyian osztjuk azt az elemzést, amely szerint valóban szinte lehetetlen feladat elé állítja Olaszországot ennyi menekült befogadása. Az olasz szervek óriási erőfeszítéseket tesznek, hogyha a kísérő nélküli eh, kiskorúak ügyében új jogszabályokat, új szabályokat fogadnánk el, az sokat segítene. Már csak azért is, mert ők a legkiszolgáltatottabbak. Az igazságszolgáltatás az önkormányzatok számára is hát a költségvetési megszorítások eh, miatt meg van kötve a kezük. Ugye a megszorító politikát mindannyian sokszor hallottuk, jól ismerjük. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy azok az országok, amelyeknek a mindennapokban uh, helyt kell állniuk, nos, tudjuk, hogy egyre kevesebb pénzből kell egyre nagyobb munkát végezni, az gyakorlatilag lehetetlen, ez így elfogadhatatlan valamit tennünk kell európai szinten. A Dublini rendelet nem működik. A családi kapcsolatok kiderítése, visszakövetése ügyében mindenképpen javítani kell, illetve hatékonyabbá kell tenni általában a visszatelepítéseket és az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, főként a kiskorúak jogainak védelme az, amit meg kell erősíteni, illetve a migráns eh, gyerekeket elsősorban gyerekként, kiskorúként kell kezelni, megfelelő gyámsággal kell őket helyezni, és olyan védelemben részesíteni, amely méltó Európára, és mivel tartozunk nekik. Más tagállamokban történő eh, áttelepítés ügyében pedig hát a, egyszerűen botrányos, hogy a tagállamok nem teljesítik a vállalásaikat. Vállalták ezeket a szabályokat. A tanácsi állásfoglalások, következtetések után egyes tagállamok egyszerűen letagadják, megtagadják ezt. Végezetül a search and rescue műveletekre, mentő akciókra van szükség. Tudjuk, hogy mik a nehézségek e- ekkora méretekben szinte lehetetlen a feladat. Éppen ezért, és ezt újra hangsúlyozom, szükség van arra, hogy biztonságos és törvényes útvonalakat nyissunk, Itt tudjuk csak felvenni az embercsempész mafiával szemben a harcot. Alternatívát kell nyújtani a esettek számára, akik annyira elvesztettek minden reményt, hogy az illegális embercsempészek kezékbe adják az életüket. Adjunk biztonságos, legális útvonalakat. Az áttelepítés pedig el kell kezdeni éppen ezért a küldöttség tagjai mind arra következtetésre jutunk, hogy Oroszország óriási terhet kell, hogy viseljen a vállán. Itt az ideje, hogy Európa egésze végre felébredjen, és ráébredjen arra, hogy szolidárisabb válaszol a szükség, és egyenlő teher megosztásra, teherviselésre. Köszönöm szépen. Nagyon sokan kértek szót, de azt kérem, hogy Barbara kezdje meg a sort, illetve utána mindazok, akik részt vettek a delegáción. Tehát Barbara először. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Valóban egyetértek mindennel, ami elhangzott. Egyetértek a következtetésekkel, amelyeket közösen megfogalmaztunk a szicíliai látogatásunk után egy jelentésben. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon lenyűgözött az, hogy az olasz hatóságok milyen mértékű erőfeszítéseket tesznek, és milyen jól kezelik a migrációs helyzetet. Értem, hogy időt vett ez igénybe. Idő kellett ahhoz, hogy oda jussanak, ahol most vannak. Most minden újonnan érkezőt regisztrálnak, és szerintem ez egy óriási előrelépés. Az előző kapcsán három kérdést fogalmaznék meg. Először is. És ez már többször eszembe jutott a látogatást követően. Az első kérdésem jogi jellegű. A UNHCR, illetve a civil szervezetek azt állítják, hogy az az új jogszabály, amely a menekül státusz megadására vonatkozó eljárásokat szabályozná, korlátozná a kérelmező jogát bizonyos mértékben. Azért, mert a bíróságok csak felvételekkel dolgoznának, és nem hallgatják meg személyesen a kérelem benyújtóit, tehát nincs lehetőség személyes meghallgatásra. Erre vonatkozóan kérdezném a véleményét. Kérem mondja el, hogy a menekült státuszt kérők jogai érvényesülnek-e, avagy sem sérülnek-e, avagy sem. Értem a dilemmát, hiszen egyrészt gyorsan akarnak eljárni és hatékonyan fellépni, látni akarják, hogy valóban jogosultak-e a védelemre az adott személyek, avagy sem. Másrészt pedig ott vannak az emberi jogi kötelezettségek és szabványok, standardok. Ez tehát az első kérdésem. A második. A kormány ö, testületek és a civil szervezetek együttműködése érdekelne. Nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy hogyan működnek együtt a kormányhatóságok és a civil szervezetek. Itt óriási teljesítményt láttunk, tehát nagyon jó az együttműködés, de nem értem azt, hogy hogyan kerültünk abba a helyzetbe, mikor is egy adott civil szervezet ellen jogi eljárás van folyamatban. Ez egy olyan civil szervezet, amely segíteni kíván a migránsoknak. Miért nem tudnak ebben az esetben együttműködni? Így Olaszország valóban példát statuálhatna Európa többi országai számára, különösen a civil szervezetekkel való együttműködés tekintetében, de a migránsok befogadásának tekintetében is. A kérdésem tehát, hogy miért nem sikerült megállapodásra jutni, miért nem sikerült együttműködni jobban ezzel a civil szervezettel, miért kellett jogi útra terelni az ügyet. És végül a harmadik, utolsó kérdésem. Egyrészt egyetértek az előttem szólóval, valóban egy óriási feladat áll előttünk, hiszen az áthelyezést próbáljuk megvalósítani, és egyáltalán nem szerencsés a helyzet, hiszen vannak olyan országok, amelyek nem hajlandóak befogadni az áthelyezendő migránsokat. Megoldást kell találnunk. Azonban a látogatás után az volt a benyomásom, hogy Olaszországban maga az áthelyezési eljárás bizony elég bonyolult, és olyan módon folyik az egész áthelyezési folyamat, mely eredményeképpen végül is nem túl sok embert helyeznek át. Tehát szeretném látni, hogy hol itt a gond. Az a probléma, a másik oldalon van a probléma, tehát azon országoknál, akiknek be kellene fogadniuk ezeket a migránsokat, vagy pedig maga az eljárás okoz problémát, vagy esetleg a helyi problémákba ütköznek, és persze ott van a Dublini rendelet is. Elnök, Barbara Spinelli következik. Köszönöm szépen. Mansioni úr, nagyon köszönöm a prezentációt, a beszámolót és köszönöm szépen azt is, hogy hangsúlyozta azt, hogy rugalmas szolidaritásra van szükség a Dublini rendelet, illetve a Dublini eljárások értelmében. Szeretnék köszönetet mondani a Libet titkárságának is, hiszen kiváló jelentést készítettek a látogatásunkról. Van egy-két gondolat, amelyet szeretnék fölvetni. Ezek közül vannak olyanok, amelyeket már Barbara is megemlített. Először is, ami a civil szervezeteket illeti. Nagyon sok minden elhangzott. Cukeró a részéről, illetve természetesen a civil szervezetek részéről is. Szeretném elkerülni azt, hogy a, úgy tűnjön, hogy a civil szervezetek egy teljesen különálló humanitárius fellépést folytatnak, egy külön humanitárius csatorna alakuljon ki, vagy így lássák a civil szervezetek munkáját. Szerintem Szerintem ez elképzelhetetlen, hiszen így, így tulajdonképpen bizonyos mentési, mentési fellépések törvénybe ütköznének, pedig ez önmagában ellentmondás, hiszen emberi életet mentünk. Itt a rugalmas szolidaritásról van szó. Itt is ugyanaz a helyzet, Természetesen most folyik egy vizsgálat, meg kell várnunk annak a végét, annak az eredményét, de eddig semmilyen bizonyíték nincsen arra, hogy a civil szervezetek törvényellenesen léptek volna föl. Tehát azt kérem öntől, hogy tisztázza ezt a kérdést. Nem tetszik nekem az, hogy az emberek a maffiát emlegetik, hiszen itt semmilyen bizonyíték nincsen, semmi nem áll a kezünkben. És természetesen Olaszországban a hatóságok képben vannak, tapasztalattal rendelkeznek a maffiával való bánásmód terén. Tehát kérem, tisztázz ezt a helyzetet. Aztán a második megjegyzésem az új olasz törvényre vonatkozik, amely a nemzetközi védelem illetve az illegális migráció témájával foglalkozik. Nagyon sok mindent hallottunk már erről az új törvényről, felmerült az is, hogy esetleg alkotmányellenes lenne. És azt is tudjuk, hogy megpróbálja elkerülni azt, hogy a bíróval közvetlen kapcsolatba kelljen lépnie, itt videófelvételekkel dolgoznak, első fokon történik most az eljárás, Van egy másik törvény is, amely, amely a zamba törvény. Ez pedig a kísérlet nélküli, a kísérlet nélküli kiskorúakkal foglalkozik. Erről beszélnek a civil szervezetek is. Ezt a törvényt a civil szervezetekkel közösen dolgozták ki. Ez helyes, helyeslendő, egy nagyon jó jogszabályról van szó. Üdvözlöm ezt tehát. A harmadik megjegyzésem pedig az Olaszország és Líbia közötti kétoldalú megállapodásra vonatkozik. Szeretném tolmácsolni azt, amit a civil szervezetektől hallottam Olaszországból, illetve az ENSZ menekültügyi szervezetétől. Ez pedig a következő. Líbia a Push tényező, tehát most már nem tranzitország, hanem egy olyan ország, amelyből menekülnek az emberek. Összeomlott az állam, az emberi jogokat nem érvényesítik, nem védik, és itt csak egyfajta tábor létezik, az pedig inkább a koncentrációs táborhoz hasonlítanám. Szeretném emlékeztetni Mansioni urat, hogy Libiával való együttműködésünk hosszú múltra tekint vissza. És 2004, 2009-ben egy bírói ügy kapcsán ö, Olaszországot elítélték, ez arra vonatkozott, hogy nem léphetnek be libiai állampolgárok Olaszország területére, ez a Kadhafi és Berlusconi megállapodás utáni időszakra vonatkozott. A következő megjegyzésem a hotspotokat érinti. Itt azt látjuk, hogy 100%-ban regisztrálják az embereket, azonban az Amnesty jelentése alapján azt is tudjuk, hogy erőszakkal veszik le az új lenyomatokat. Ezt kimondja az Amnesty jelentése. Ami pedig az áthelyezést illeti. Természetesen itt negatív hangokat is megüthetünk, ha úgy tetszik. De hogyha nem alakítjuk át a Dublini rendszert, akkor az áthelyezés nem fog működni. Ez pedig félrevezető, még a neve is eh, félrevezető. 2015-ben, illetve 2015-16 eh, során Olaszországban voltak dublini áthelyezések, tehát Olaszországba érkező migránsokról beszélek, akit, akiket aztán áthelyeztek máshová Európába, illetve visszahelyeztek. 5000 49 Dublini áthelyezésre került sor, illetve 3936 relokáció, azaz áthelyezés történt. Ez azt jelenti, hogy többet küldtek vissza Olaszországba, miután már egy másik tagállamba e, átvitték őket, mint ahányan elhagyták Olaszországot az áthelyezési folyamat során. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem alakítjuk át ezt az áthelyezési eljárást. Ha nem tesszük ezt hatékonyá, akkor még többen fognak Olaszországba érkezni, és nem tudjuk csökkenteni a belépők számát. A kérdésem pedig az, hogy az olasz hatóságok mit tesznek, ennek kapcsán hogyan lépnek a Dublini rendszer átalakítása kapcsán? A vétó, vétóra gondolnak-e? Elnök, igen, ez nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mi is történik most a tanácsban, illetve mi a helyzet a Dublinnal. Köszönöm szépen, kollégák, tudom, hogy nagyon sok mindent szeretnének elmondani, de mindenkit arra kérek, hogy röviden, röviden tegye fel a kérdését, hiszen meg szeretnénk hallgatni a választ. Grazie, grazie. Köszönöm. Köszönöm szépen, Claude. Én is szeretnék Manzoni úrnak köszönetet mondani. Azért is, mert ilyen jól összefoglalta az Olaszországban tett látogatásunkat. Én is jelen voltam, és csak aláhúzni tudom, ami elhangzott, többek között azt is, amit Juan Fernando elmondott. Ez egy nagyon fontos delegációs látogatás volt. Nagyon fontos a, volt a helyszínen meggyőződnünk mindarról, amit itt csak elméleti síkon tudunk megvitatni. Nagyon fontos ott lenni a helyszínen, és látni, hogy a szolidaritás a gyakorlatban hogyan működik. És így az ismereteinket is jobban be tudjuk vetni. Ellátogattunk hotspotokra, beszéltünk civil szervezetek képviselőivel, a Dublini szabályozás reformjáról is beszéltünk, méghozzá egy nagyon fontos alapelv mentén, ami a szolidaritás. Erre szeretnék kitérni. Meg vizsgáltuk, meggyőződhettünk arról, hogy hogyan működik ez valóban, és láttuk azt is, hogy milyen erőfeszítéseket tesz Olaszország. Az unió működéséről szól a szerződés 80. cikke taglalja a szolidaritás körét, illetve a tehermegosztásról is szól, a pénzügyi eszközökről, de amikor ellátogat az ember a helyszínre, akkor a gyakorlati helyzet nincs mindig összhangban a szerződés 80-as cikkével a források mindig korlátozottak, egyáltalán nem elegendőek, ha figyelembe vesszük, hogy itt egy olyan jelenségről van szó, amely gyakorlatilag szükséghelyzettel hasonlítható össze, és ezzel egy tagállam önmagában nem tud megbirkózni láttuk a hotspotokon, hogy gyakorlatilag százszázalékos a személyek azonosításának megállapítása, de ott van például a tengeren az embereletek megmentése, ami szintén nagyon fontos. Beszéltünk erről, beszéltünk arról a vitáról, amely most Olaszországban kibontakozott, és arról is, hogy új szabályokra van szükségünk. Olyan jogszabályokat kell a nemzetközi jogszabályok mellett kidolgoznunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a civil szervezetek továbbra is fellépjenek másokhoz hasonlóan, akik most szerepet vállalnak. Tehát itt van egy politikai hézag, amelyet meg kell tölteni. És pont ezzel összefüggésben szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon örülök annak, hogy európai polgárként a halászokat, térségbeli halászokat javasoltuk ugye az európai polgárok, polgári díj díjra, és itt gyakorlatilag olyan halászokról van szó, akik betöltik azt a, azt a deficitet, amelyet másképpen nem tudunk pótolni. Az államtitkár úrnak szeretném jelezni, hogy a munkánk a megfelelő irányba halad, és reagálnék azon kritikus megjegyzésekre is, amelyek elhangzottak. Olaszországban foglalkoztunk a befogadó központokkal, ellátogattunk a helyszínekre, és hangsúlyoztuk, hogy a szolidaritás válsága a kiinduló pont, ugyanis nagyon sok tagállam nem szeretne személyeket befogadni, vagy tudatosan kiválasztja azt, hogy kiket választ ki. Nagyon sok gyermeknő kiszolgáltatott helyzetben van, a tagállamok pedig gyakran bizonyos embereket hajlandóak csak befogadni, vagy olyanokat, akik bizonyos kritériumoknak megfelelnek. Ezzel szemben határozottan fel kell lépnünk. A szolidaritás válsága ugyanis nem segíti elő azt, hogy tényleg szolidárisak legyünk a az áthelyezések terén, és ezzel gyakorlatilag térdre kényszerítünk bizonyos országokat, mint Olaszországot. Komoly erőfeszítéseket tettek a hatóságok, ezt tapasztaltuk, nem csak a hatóságok, hanem mások is, és ezen erőfeszítéseket támogatnunk kell. Az intézményközi együttműködés is fontos volt a különböző régiók közti együttműködés, de egy olyan külpolitikára is szükségünk van, amely figyelembe veszi ezeket a kérdéseket, és választ ad a parlament megközelítésére. Tehát egy holisztikus megközelítésre van szükség, legális útvonalakra, és fel kell vennünk a küzdelmet a migrációt kiváltó tényezőkkel szemben is. Ami pedig a kiskorúakat illeti, ez megint csak egy olyan téma, ami nagyon fontos számomra. A nők helyzete, az emberkereskedelem, hogyan integrálják a befogadó országok az odaérkező nőket, és hogyan veszük fel a küzdelmet az emberkereskedelme szemben. Ezek is nagyon fontos kérdések. Köszönöm szépen. Cecil, most Skripek úr következik. Thank you very much. <coughs> Köszönöm szépen. Jóna úr, köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk. Én is szeretnék köszönetet mondani. Egy roppant jól szervezett látogatás volt, ez a Libe titkárságának is köszönettel tartozunk. Valóban zökkenőmentes volt az egész, az utazás is. Találkoztunk ügyészekkel, polgármesterekkel, rengeteg mindenkivel. Tényleg rengeteget tanultunk ebből, sokat láttunk, hallottunk. Ami igazán meglepő volt, az az, hogy mennyire jó volt az együttműködés az érintett ügynökségek és szervek között, főként a Frontex főhadiszállásán láthattuk a különböző tagállami erők együttműködését. Tehát valóban nagyon jó és érdekes volt. Főként a hotspotokon. Aga Harbor. Illetve a kikötőben nagyon sok marokkóival találkoztunk, akik éppen akkor érkeztek. És akiket hanem is őrizetbe vettek, de mindenképpen mondhatom, hogy vigyázott rájuk a, a őrizte őket a rendőrség. Közülük sokakat rendszeresen visszaküldenek a nemzetközi védelemért benyújtott kérvényüket ott bírálják el. Ami nagyon meglepő volt, hogy Bangladesből és Nigériából érkezők között mm, a számok ügyében mekkora különbség volt. Tehát hogyan tudunk valamit tenni annak érdekében. A fekete Afrikából érkező 30 eh, emberekkel találkoztunk. Voltak, akik ha, ha, nem is 30, hanem 60 országról e, beszéltek. Noticed that this is the change from the Middle East. Now, Pakistanis was probably one or five people. Minden ötödik eh, pakisztáni volt, iraki, szíriai nem nagyon volt, tehát úgy tűnik, hogy változóban van az, hogy honnan jönnek, honnan származó migránsok érkeznek. Érdemes emiatt esetleg elgondolkozni azon, hogy hogyan tovább, hogyan gondolkozunk ezen. A Castelluogo befogadó központban nagyon érdekes volt látni a munkát, a, a nyelvórákat, ahol írni, olvasni tanítottak embereket. De beszéltek itt persze más strukturális faktorokról is. A kollégák elmondták, hogy el kell kerülni mindenképpen annak még a gyanúját is, hogy valamiféle maffia részvétel van, ugyanakkor van egy mondás, mi szerint nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Tehát érdemes lenne mindenképpen ennek a végére járni. Az központok működtetésével kapcsolatban további részleteket szívesen vennénk. Más befogadó központban nem jártunk, legalábbis olyan van, ahol szintén voltak ilyen beszámolók, tehát ezt nem tudjuk így figyelembe ehm, venni. Állítólag a másik helyen az embercsempészek teljesen átvették az irányítást. Itt valóban arról lehet, hogy az uniós pénzeket eh, eh, nem megfelelően használják fel. Libya, nagyon eh, komolyan befolyásolja a dolgok alakulását, hiszen videófelvételeket is láthatunk a különböző atrocitásokról, és hát látjuk, hogy teljesen szabadon működnek eh, az embercsempészek. Tisztában vagyunk azzal, hogy az olasz infrastruktúrára mekkora terhet ró mindez. És most, hogy ez a mediterrán útvonal ennyire újra előtérbe került, bizony valamit kezdenünk kell ezzel. Köszönöm szépen, mondja Poliéze úr, először is köszönöm szépen mindenkinek, tényleg gratulálni szeretnék Barbarának és López Aguilárnak, akik eh, eh, elnökölték a küldöttséget. Azt hiszem, hogy Szicíliában nagyon sikeres és hasznos eh, látogatást tudhattunk magunk mögött. Fontos volt ez mindenki számára, azok számára is, akik olaszok, de nem szicíliaiak, és azok számára, akik nem olaszok, hiszen így jobban látjuk, értjük, hogy az olasz rendszer hogyan működik. Sikerült minden fő szereplővel beszélni a befogadó központokban, látni az egész eljárás működését gyakorlatban. Van azonban egy dolog, amiről mindenképpen beszélni A menekültek etnikai összetételével kapcsolatban a Ragúzában, amit láttunk, az nagyon érdekes volt. Szicíliában nincsenek szíriaiak, ugye ez a törökországi megállapodást követően alakult így. És az újratelepítés emiatt nem működik, mert nagyon sok etnikai csoport esetében csak 3%-ot adnak, és csak 5% fölötti etnikai csoportok esetében működik az áttelepítési megállapodás, ezért értem azon tagállamokat, akik vállásaikat nem teljesítik. Ugyanakkor ezt az 5%-os határt vagy korlátot gyakran nem érjük el. Ezért Dublin 3 át dolgozására van szükség. Itt az ideje, hogy a tagállamok vállalják a felelősségüket, radikálisan át kell dolgoznunk a Dublini megállapodást, de nem csak részben toldozgatni, fordozgatni, hanem alapvetően kell ezt teljesen átdolgozni. Qualcuno ha esternato, credo che risponda ad una oggettiva esigenza. Mit jelent törvény alapvetően egy olasz igény kielégítését szolgálja? Mert egész egyszerűen a várakozási idő túl hosszú volt. Én a jobb közép képviselő vagyok, erre büszke vagyok, és hát az előttem szólók nem említették azt, hogy a menekültek menekrégiókért folyamodnak, gyakran nem, gyakran ezt alaptalanul teszik, és aztán három évet töltenek Olaszországban, mire utasítják a kérelmüket. Ez rengeteg pénzbe kerül. Úgy érzem, hogy ez az új olasz törvény erre az anomáliára próbált valamilyen értelmes választ adni. Ancione úrhoz fordulok egy kérdéssel. Mennyit költ Olaszország erre az egész befogadó rendszerre? Mi az össz, összeg? 4,6 milliárd eurós összeget hallottam én. Mennyit költenek, és az Európai Unió mennyit fizet ebből a költségből? Köszönöm. Csinicsi. Grazie, grazie Presidente. Anch'io desidero ringraziare il sottosegretario. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is először köszönetet szeretnék mondani a Mansion állam titkár helyettes úrnak államtitkár helyettes úrnak azért, hogy eljött hozzánk, illetve köszönjük a, itt az olaszországi látogatást is. Köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek, szerintem kiváló volt az együttműködés. Azt hiszem, hogy a mai vitából egyértelműen látszik, hogy milyen komoly erőfeszítést tettek az olaszországi hatóságok, főleg Szicília, illetve milyen eredményeket produkáltak. Természetesen vannak új törvények, a migrációs törvény, illetve a kísérlet nélküli gyermekekre vonatkozó törvény. Olaszországban, illetve Szicíliában is történtek előrelépések, hotspotokat hoztunk létre, és ez, ennek segítségével az azonosítás megkezdődhet, illetve ezt el tudják végezni. Nagy mértékben kívánunk előrelépni a kísérlet nélküli gyermekek esetében is, és a civil szervezeteknek hála, illetve az önkénteseknek hála, most már tudunk támogatást, illetve védelmet nyújtani a gyermekeknek, illetve próbáljuk elérni azt is, hogy megfelelően folyjon az integrációs folyamat. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a izgalmas és teljesen helyes hozzászólásokért. Én természetesen tudom és tudtam, hogy mi a helyzet Szicíliában, hiszen jó magam is onnan származom. A migráció egy valós humanitárius válsággal nőtte ki magát, és egyetértek azzal, amit az államtitkár helyettes úr mondott, strukturális megközelítésre, strukturális megoldásra van szükség. Természetesen a határaink európai határok. Szicília partjai nem csak Szicília vagy Olaszország határait jelentik. Azt gondolom, hogy a menekültügyi rendszert valóban át kell alakítani, mások is felhívták erre a figyelmet, és ez pedig a Dublini egyezmény reformjával kezdődik. Tudom, hogy más volt a célja, vagy más eredményeket akart elérni ez az egyezmény, de hát ez csődöt mondott. Úgyhogy egyértelmű, hogy reformra van szükség, átalakításra van szükség. Ez mindenképpen prioritás kell, hogy legyen, és különösen gyorsított eljárásban eredményt kell produkálnunk a gyermekek védelme érdekében. Tehát a gyermekek kerüljenek az első helyre, és a migránsok általában a második helyre. Az előttem szólók többször, többször hangsúlyozták, hogy szolidaritásra van szükség, szolidaritásra és még több szolidaritásra, de nem csak erről van szó, hanem arról, hogy fölvállaljuk a felelősséget, és most azt látjuk, hogy nagyon sok tagállam ettől vonakodik, ez pedig elfogadhatatlan. Olaszország nem maradhat egyedül, nem hagyhatják magára Olaszországot. Minden tagállamnak ki kell venni a részét ebből a folyamatból, együtt kell, hogy működjön, annak érdekében, hogy megoldjuk a problémát. Legális útvonalakra van szükség, szerintem, illetve föl kell vennünk a harcot az embercsempészettel. Európai Uniós jogszabályokra van szükség ennek érdekében, intézkedésekre, büntetésekre, Nagyon-nagyon szomorú helyzet lenne az, hogy szank- ha szankciókkal kellene sújtani tagállamokat azért, hogy nagyobb mértékű ta- szolidaritásról tegyenek tanúbizonságot, ennek önkéntesen kellene történnie. Anna Gomes, igen, én is csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik köszönetet mondanak azoknak, akik ellátogattak Olaszországba, illetve az olasz hatóságok előtt is fejet hajtok Múlt héten szombaton a San Giusto hajóra látogattam el a Sofia művelet keretében az összes hajó irányítását, vezetését végzi ezt a máltai térségben. Az Egyesült Államok kongresszusának tagjaival tettünk látogatást itt, és valóban megállapítottuk, hogy Bangladesből, Nigériából, Marokkóból érkeznek a mostani menekültök, ez pedig nagyon sokat elárul. Egész egyszerűen nem lehet szemet hunyni a fejlemények fölött. Látni kell, hogy milyen gazdasági illetve általános adminisztratív irányítás folyik ezekben az országban, illetve nem folyik. Annak ellenére, hogy a kormányaink azt mondják, hogy minden készen van, és a Sofia művelet azt a cél szolgálja, hogy ezt az üzleti modellt, az, áll- az embercsempészek üzleti modelljét megtörje. Tulajdonképpen pontosan ennek a malmára hajtjuk a vizet, hiszen addig, amíg legális útvonalatokat, útvonalakat nem biztosítunk a migránsok számára, addig pontosan ezt az üzletet ö, gazdagítjuk. Ez legyen világos. Bármit teszünk. Ez az üzleti modell nagyon sok változáson ment keresztül, igazodott a körülményekhez, a különböző útvonalakhoz, most már Kínából, Törökországon, Líbián keresztül hoznak be eszközöket. Ezt látjuk, hogy igazodik tehát ez az üzleti modell a körülményekhez. Hogyha nincsen megfelelő legális útvonal, azaz humanitárius vízum, akkor, akkor nem tudjuk megtörni az ember csempészek üzletét. Ezt azonban nem tesszük meg, mert nincs szolidaritás, ahogy a Mancione úr is említette. Hogyha megnézzük, akkor hiányzik a szolidaritás, és igen, de Dublin nem működik, az áthelyezés nem, nem működik. Nézzük csak meg Portugália esetét. Több mint ezer embert fogadott be Olaszországból és Görögországból, és mit láttunk? Ezek emberek, ezen embereknek 40 a egy hónapon belül elhagyta az országot, mert már megszervezték, hogy átmennek másik országba, oda, ahol családtagjaik vannak, például Németországba annak ellenére, hogy mindent megszerveztünk. Minél hosszabb ideig vannak a táborokba, illetve bárhol, Görögországban, illetve Olaszországban, annál több idejük van arra, hogy megszervezzék a következő lépést, és az eredeti úti céljukat elérjék az embercsempészek eh, segítségével. Itt persze irakiakról és szíriaiakról beszélünk, a, az, a valós migránsokról, de azt látjuk, hogy a legnagyobb áramlat nem ezekből az országokból érkezik Olaszországba. Ezen kívül osztom azt az aggályt, amelyet a tegnapi jelentés tartalmaz, ez pedig arra következtetésre jutott, hogy a hotspotokban rettenetes állapotok uralkodnak. És most azt javaslom hivatalos formában is, majd írásban is, hogy egy konkrét missziót szervezzünk, hogy megnézzük, mi történik a hotspotokban, különösen a gyermekekre és a nőkre gondolok, hiszen ők a nemi erőszaknak és az általános erőszaknak az áldozatai az, az útjuk során. Nem kapják meg a megfelelő kezelést, a pszichológiai támogatást. Egy konkrét kérdésem is van, Mancini úr, ez pedig Líbiára vonatkozik. Én ellenzem azt, hogy kiszervezzük a felelősséget, mindig is el is, mindig is elutasítottam az EU-török egyezmény. Szerintem ez nem megfelelő egyezmény, hiszen így kollektív módon kiutasítják a menekülteket Görögországból Törökországba, tehát itt csoportos kiutasításoknak vagyunk tanúi. Engem pedig Líbia, Líbia aggaszt, mert még Kadafi idején ellátogattam ilyen fogvatartási központokba a, a háború idején, és tudom, hogy ezek a fogvatartási központok most még rosszabbak, ezek kínzó táborok, rabszolgatáborok, tehát akár Olaszországról legyen szó, akár az Európai Unióról, hogyha kiszervezzük ezt a felelősséget, akkor mi is bűntársak vagyunk ebben a rettenetes emberjogi sértésben, ebben az erőszakban. Nem, nem hagyhatjuk magára Líbiát, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy nincsen kormány, nincsen irányítás. Tehát nevetséges az, hogyha bűntásként hallgatunk. Kérdésem pedig az, hogy hány embert küldtek vissza a frontvonalon levő országok. Koster úr és Marie Luristen az utolsó hozzászólók, és ezt követően a miniszter úrnak is meg kell adnunk a lehetőséget, hogy ezen lényegi kérdésekre választ adjon. Koster úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm a felvezetőjét. Először is szeretném jelezni, hogy nagyon tisztelem az olasz hatóságokat, hiszen komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy ezzel a humanitárius válsággal megbírkozzanak. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Először is, ugye az a helyzet, hogy továbbra is szörnyet halnak, megfulladnak a menekültek a földközi tengerben, és az olasz kormány a Mare Nostrum programot dolgoztak ki. A többi EU tagállam hiányzó szolidaritása miatt azonban ezt nem lehetett folytatni. Tudom, hogy az olasz kormány továbbra is arra törekszik, hogy minél több ember életét megmentse. Tudna esetleg egy számot ismertetni, hány ember életet sikerült az olasz hatóságok fellépésének köszönhetően megmenteni, és lát-e lehetőséget abban, hogy a többi tagállam támogasson egy szisztematikus eh, EU tengermentő programot azért, hogy ennek a katasztrofának végre véget vessünk, hiszen az Európai Unió kapujai előtt halnak meg emberek. Szerintem ez egy olyan katasztrófa, ez az egyik legsúlyosabb katasztrófa, amelyel jelenleg konfrontálódik az Európai Unió. Véget kell vetnünk annak, hogy az emberek meghalnak a földközi tengeren. Emlékszem még 2015-re, amikor Lampedusa partjai előtt belefulladtak a tengerbe a menekültek, amikor egy perc néma csendel adóztunk az emlékük előtt, de már időnk sincs ahhoz, hogy ez, ezt megismételjük. Itt egy nagyon súlyos katasztrófával állunk szemben, és hogyha nem tartjuk tiszteletben az emberi jogokat, akkor attól tartok, hogy az Európai Unió a saját állampolgáraival szemben sem tud ennek érvényt szerezni. Egy másik kérdés pedig, amelyet megemlített, ez a rugalmas szolidaritás. Azt hiszem, hogy egy másik koncepcióról kellene gondolkodnunk, egy másik fogalmat kellene kidolgoznunk, hogy a tagállamok szolidárisak legyenek és részt vegyenek a menekültek megmentésében. A különböző régiókra vagy önkormányzatokra nézve hogyan tudnánk egy ösztönző programot kidolgozni, hogy mindenhol befogadják a menekülteket. Talán egy alapot kellene létrehoznunk, amely egyfajta humanitárius befektetési program lehetne. A városok, a régiók így forrásokat igényelhetnek, hogy a szociális lakhatási programjaikba fektessenek, vagy oktatási programokba fektessenek, és így egyidejűleg hozzájárulhatnánk ahhoz is, hogy a helyi lakosságot támogassuk, hiszen így munkahelyeket lehetne teremteni. Nem kellene esetleg egy ilyen programot nyomatikusabban támogatnunk az Unióban, hogy a menekültek befogadásával és elosztásával kapcsolatos kérdéseket előbbre vigyük. Köszönöm, Mariu. Köszönöm szépen egyetértek azzal, amit Közter úr elmondott. Szükségünk van arra, hogy az egész Európai Unió koncentráltabban lépjen fel. Említette, hogy a hotspotokon milyen a humanitárius helyzet, a gyermekek szükségletére jobban oda kell figyelnünk, és úgy gondolom, hogy ezzel a, ez a jelentés valóban megerősíti azt a kérdést, amit szerettem volna feltenni. Itt láthatunk az áthelyezéssel kapcsolatos adatokat. Olaszország, Görögország összehasonlítva hány menekültet helyez át. Tényleg meglepő, hiszen Görögországból sokkal nagyobb az áthelyezések, sokkal alacsonyabb az áthelyezések aránya, és hazánk Észtország aktívan keresi a párbeszédet a görög és az olasz hatóságokkal. Nagyon jó velük az együttműködés jönnek is Görögországból, de úgy tudom, hogy a hotspotokon az olasz rendőri szervekkel sokkal nehezebb a kapcsolattartás, nehezebb az együttműködés. És uh, ugyanez vonatkozik a menekültek uh, áthelyezésének előkészítésére is. Az információ gyakran nem volt kielégítő a menekültek számára, ezért nem álltak készen az áthelyezésre. Az én kérdésem az, hogy uh, javult-e a helyzet? a menekültek áthelyezési hajlandósága, felkészültsége, illetve az általuk kapott információ, a többi tagállam készsége javult-e, hiszen elfogadhatatlan, hogy Görögország esetében legyen a leghatékonyabb az együttműködés. Tehát hol van itt a probléma? Köszönöm. Uh, Köszönöm tisztelt kollégáknak ezeket a nagyon lényegi kérdéseket, és most a miniszter úrhoz fordulok, hogy uh, ha lehet, akkor uh, adjon választ a kérdésekre. Köszönöm. Eh, grazie Presidente. le... Köszönöm szépen. sollevate sono tutte estremamente interessanti e di... Roppont Érdekes kérdések és hozzászólások voltak ezek, mindegyik fontos és érdekes volt. Megpróbáltam ezeket valahogy csokorba szedni, csoportosítani. hogy hatékonyabban tudjak ezekre talán választ adni. Én nem egy éve foglalkozom ezzel a kérdéssel a belügyminisztériumban, és hát elmondhatom, hogy nagyon sok a kérdőjel, és kevés a konkrét válasz. Egy dolog azonban biztos. A, az európai szintű politikák nem megfelelőek. Ez a jelenség egy globális jelenség, még csak nem is mondható, hogy európai jellegű lenne, de hát Európa szintjén nem teszünk eleget. Egy globális problémára azonban globális megoldást kell keresni. Azzal, hogy bezárkózunk, szerintem nem fogjuk megoldani a problémát. Ezt minél hamarabb be kell látnunk. Ez az első megjegyzésem. A vitáink során mindig a befogadásról beszélünk, de hát a befogadás, illetve a mentőakciók, ez csak az első, igazából csak az első lépés egy sokkal hosszabb folyamatban. Valakit persze meg lehet menteni a tengeren, de mi lesz utána az illetővel? Ha nem tudjuk, hogy mihez kezdjünk utána az megmentettekkel, akkor a problémát nem oldódott meg, ugye? hogyha egy országnak saját magának kell ezzel a problémával szembenézni, akkor nyilván sokkal nehezebb dolga lesz. Konkrétumokat de akkor lássuk a számokat. 2015-ben száz 70 ezer ember érkezett a földközi tengeren keresztül. Tehát a szárazföldön érkezőkről nem is beszélek. 2016-ban 180 ezer, ezren érkeztek, idén pedig már 160 ezren, ami nyilván arányaiban sokkal több, mint tavaly ugyanekkor. Számokról beszélünk 160-180 ezer emberről, de ezek nem száraz tények vagy adatok, hanem húsvér emberek, akiknek mindenkinek más története van. Vannak, akik jobb körülmények között utaztak, vannak olyanok, akik rosszabb körülmények között. Vannak, akik nem is élik túl az utat, a földközi tenger Európa legnagyobb tömegsírjává vált. A nőknek az erőszakkal, nemi és fizikai erőszakkal kell számolnia. Ez a valóság, ezzel kell szembenéznünk. Ennek tükrében azt hiszem Európának sokkal nagyobb fokú szolidaritást kellene mutatnia, nem az ellenőrzésre, hanem a szolidaritásra kellene helyezni a hangsúlyt. Mindig a gyenge pontokat keressük a rendszerben, ahelyett, hogy szolidaritást mutatnánk. Nyilván egyetlen rendszer sem tökéletes. Mi azt is elfogadjuk, hogy nyilván nálunk is vannak hiányosságok. Az olasz befogadó központok kap, teljes kapacitása 180 ezerre nőtt. Ez egy 8-szoros növekedés. Persze azért nőtt ilyen gyorsan ez a rendszer, vagy a, miközben ilyen gyorsan nőtt a befogadó helyek száma, a problémák is szaporodtak. Szeretnénk, hogyha kisebbek lennének ezek a befogadó központok annak érdekében, hogy Olaszország egész területét ilyen kisebb központokkal lefedjük, de hát fontos lenne, hogy utána az integráció is megvalósuljon, hogy az emberek ezt, az érkezőket elfogadják, ne kelljen rájuk erőszakolni az érkezőket. De hát 180 ezer az rengeteg, ez, ehhez pénz, idő és türelem kell. Ezek lettek volna az általánosabb megjegyzéseim. Ha megengedik, akkor most a konkrétumokra térnék át. Lássuk először talán a hotspotokat. Már elmondtam, hogy mi hogyan értelmezzük a hotspot fogalmát. Igen, az Amnesty International jelentése utal olyan esetekre, amikor lehet, hogy erőszakot is alkalmaztak. Az olasz szervek tagadják, hogy ez megtörtént volna, előfordult volna. Én önökkel együtt nem tehetek a mást, mint hogy közelebbről megvizsgálom magát a tartalmat, önök azt állítják, hogy ez egy amnesti int jelentésben szerepel ez. Hát annyit mondhatok, hogy aki készítette ezt a jelentést, az soha nem vette fel velünk a kapcsolatot, nem kérte ki a mi véleményünket, nálunk nem tájékozódott. Ez nem tűnik túlságosan hitelesnek ez az állítás, mert Először is anonim forrásokra hivatkoznak, ez mindig gyanús. Ez az egyik. Második, akikre utalnak, őket sem nevezik néven, harmadsorban, ez szembe megy a céljainkkal. Én jártam hotspoton, és Láttam, hogy vannak olyanok, akik nem hajlandóak új lenyomatot adni. A Dublin egyik nagy paradoxonja. Mindenki azért próbál ellenállni annak, hogy azonosítsák, hogy tovább mehessen az úton. Mert tudják, hogy ha egyszer azonosították, beazonosították őket, akkor erre már nem lesz lehetőségük. Dublinnak ez egy egyik nagy gyengéje. Már utaltak arra, hogy az Olaszországba vissza küldöttek száma magasabb, mint az Oroszországból áttelepítettek száma. Hogyha valóban nyomás alatt kell mondjuk új lenyomatot adnia az érkezőknek, akkor mi értelme az egésznek? Miért erőltetjük, miért kényszerítjük őket? Hogyha nem az emberek, az érkezők nem hajlandóak új lenyomatot adni, akkor egész egyszerűen egy ilyen tolonc központba küldjük őket, őket és indulhatnak haza. A, még egyszer mondom, ez az állítás nekem nem igazán hihető. Én már jártam hotspotokon, láttam, hogy mi történik, hogyha valaki nem hajlandó új lenyomatot adni, jellemzően ilyenkor egy ilyen kitoloncoló központba viszik őket, és azt kell, hogy mondjam, hogy az itt dolgozók valóban igazi szakmabeliek, rátermettek, kiváló munkát végeznek. Civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésre reagálva, azt hiszem elég konkrét voltam korábban, de akkor elmondom még egyszer, a mentőakciók ra vonatkozóan elég szigorúak a szabályok, a nemzetközi egyezmények, illetve a saját hajózási törvényünk is kimondja, hogy ha valaki nem hajtja végre a mentőakciót, amikor egy hajó vagy csónak veszélyben van, akkor bűncselekményt követel. Tehát senki sem mondhatja, hogy törvénytelen vagy jogtalan egy mentőakció. Amit kérhetünk a civil szervezetektől, és szerintem ezt meg is kell tenni, az az, hogy ha ilyesmit, ilyen tevékenységet végeznek, azt tegyék átlátható módon. Ahogy azt már mondtam korábban, előfordult alkalmamként, hogy a szicilai csatornán dolgozó ö, civil szervezetek nem követték ö, a kapitány utasítás. Itt, hogyha valakinek van egy eh, hajója, amivel emberek eh, százait lehet megmenteni, az első biztonságos kikötőbe eh, kell vinni az embereket. Mert lehet, hogy az első általuk választott kikötő nem rendelkezik a megfelelő infrastruktúrával. Egy biztonságos kikötőbe kell vinni őket, de mondjuk mi van akkor, hogyha egy katonai hajó előtt próbálják partra szállítani őket. Ez nem működik. Átlátható, koordinált módon kell végezni ezt a munkát, ehhez kétség sem férhet. A koordináció és az átláthatóság a legfontosabb, annak érdekében, hogy a legközelebbi biztonságos kikötőbe lehessen vinni az embereket. Ezért kérem a civil szervezetektől, hogy a működésük során legyenek átláthatóbbak mi nem ellenezzük a, a, a mentőakciókat, ez mindenkinek kötelessége, sőt üdvözöljük azt a tényt, hogy a civil szervezetek is részt vesznek ebben, köszönjük nekik, hogy emberéletet mentenek, ez technikai, politikai jellegű nehézségeket felvet ugyanakkor, hogyha a földközi tengeren valaki ilyen munkát akar végezni, akkor a játékszabályokat neki is tiszteletben kell tartania, és követnie kell az utasításokat ami a nagy befogadó központokban meglévő bűnöző jelenlétet illeti, hát ha valaki ebből pénzt akar csinálni, hasznot akar húzni, nyilván a nagy befogadó központokat fogja megcélozni, és hát volt is gondunk, bajunk Olaszországban ezzel. Nagy befogadó központokban, ahol értelemszerűen sokan vannak, elkerülhetetlen az, hogy visszaélések forduljanak elő. Itt már egész egyszerűen elég nagy a befogadó központ ahhoz, hogy a, a bűnözők érdeklődését is kell ez. De ebből arra következtetni, hogy az uniós pénzeket nem megfelelően használják, hát azért erre a következtetésre ilyen elhamarkodottan nem ugranék. 4,2 milliárd eurót költünk, legalább ennyit minden évben erre, ezekre a programokra, és 300 millió eurót kapunk az EU-tól 7 év alatt. Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy itt nem az uniós pénzeket fogják el sikasztani, még akkor is, hogyha esetleg ez előfordulhat. A nagyságrendileg itt azért nem, itt van a Mare Nostrum, évi 100 millió, 7 éven keresztül, tehát összesen 700 millió, ami összesen is csak egy töredék az éves költségvetésünknek. Tehát azt állítani, hogy az uniós pénzeket itt elsikasztják, hát ezzel azt hiszem, hogy eltereli. Aki ezt állítja, az eltereli a figyelmet az igazán fontos kérdésekről. És persze, hát vannak működő ellenőrző rendszereink, megpróbáljuk azt megelőzni, hogy bármiféle visszaélések történjenek, megvannak a formaszerződéseink, minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy a rossz hiszeműen eljárókat valahogy távol tartsuk az egész területtől és általában a befogadó központoktól, de a legjobb módja annak, hogy bármiféle visszaélést vagy korrupciót megelőzünk az az, hogyha kisebb befogadó központokat tartunk fenn, és hogy lehetőleg az ország egész területére kiterjedjen ez a fékek és egyensúlyok ilyenkor működnek. A legjobb ellenőrzés az, hogyha minél több, min, nagyobb mértékben bevonunk mindenkit, a szolidaritás így biztosítható, illetve hogy a helyi lakosság is elfogadja a munkánkat. A kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban a jogszabályok azt hiszem, hogy napnál világosabban fogalmaznak. Ez arra kötelezi Olaszországot, hogy eh, eleget tegyen bizonyos kötelezettségeknek. Ez az első ilyen európai jogszabály, de ez még csak egy eh, hosszú út eh, kezdete. Szükségünk van valamilyen európai tervre a kísérő nélküli kiskorúak témájában. Valahogy ilyen terv soha nem jött létre. 26 ezer ilyen kiskorú érkezett tavaly Olaszországba kísérő nélkül, és még mindig 16 ezeren vannak befogadó központokban. Az ő ellátásuknak a költsége nyilván sokkal magasabb, mint a felnőttek esetében. Azt hiszem, hogy ezt nem kell magyaráznom. Mi minden tőlünk tehetőt megteszünk, de ahelyett, hogy azt vizsgálnánk, hogy tényleg az utolsó kis szabályt is eh, betartjuk-e betű szerint, eh, kérem, hogy eh, nagyobb megértést tanúsítsanak. Líbia a mm, biztonságos és a biztonságos útvonalak kérdéseit minden attól függ, hogy mit akarunk elérni. A Líbiával kötött megállapodások lehetnek pozitívak vagy negatívak, ez mind tőlünk függ legalábbis nekem ez a véleményem. Önök láthatják ezt persze másképp, szívük joga, de ne felejtsék, amit az imént mondtam. A földközi tengeren rengeteg hajó jár, hogyha így folyik tovább a mentés, akkor a következő 20 évben sem oldódik meg a probléma, mert magát a problémát a gyökerénél kell megoldani. Se invece si ipotizza che bisogna mettere i piedi in terra perché... Banalitásokban nem csinálom még. É... E hogyha az a szabály, hogy ha valaki a szárazföldön föld, földet érés lábat, lába érinti a szárazföldet, hogyha ez a kiinduló pont, amitől mindent számítunk, hogyha Líbiában olyan struktúrákat tudunk találni, amelyeket nem maguk a líbiaiak, hanem mások kezelnek, és hogyha ezeken keresztül visszatelepítést tudunk alkalmazni, hogyha ezen központokon keresztül lennének biztonságos útvonalak, az üdvözlendő lenne, hogyha ilyeneket találnánk, amelyeket nem a libiai szervek, hanem mások működtetnek. Azt én jó ötletnek tartanám. Persze, ha nagyobb felelősségvállalásra szólítunk fel mindenkit, akkor ezt nem csak az uniós tagállamoktól kell elvárnunk, hanem nyilvánvalóan a többi földközi tenger parti vagy vidéki országra is gondolnunk kell. Rómában a múlt héten szerveztünk egy eh, eseményt, amely nem sokára majd Tunéziában eh, folytatódik. Persze, hogyha ezt externalizálni akarjuk, akkor értem a meglepetésüket, de hogyha például Líbiában olyan központokat tudunk létrehozni, amelyeket nem ők működtetnek, hanem mások, szerintem még egy működőképes példa is lehet ez. Hadd hozzak csak egy példát arra az ezer szíriaira, akik egy biztonságos útvonalon érkeznek majd. Ez egy kísérlet lesz. Úgy tűnik, hogy más uniós tagállamokat is e, érdekli ez. Franciaország volt az első, aki érdeklődését e, érdeklődést vezet ki ez iránt. Ugyanakkor nagy meglepetés számomra, hogy sokan biztonságosabb útvonalak létrehozását követelik, miközben az illegális útvonalakkal sem tudunk mit kezdeni. Hogyha a kettőt nem kezeljük párhuzamosan, akkor ezek mint egy belső konfliktusba kerülhetnek. Lássuk most az áttelepítés kérdését. Az eredeti megközelítés az volt, ugyebár, És már ez önmagában is igencsak bonyolult és kényes kérdés. Mert ugye van a 75%-os szabály, a nemzetközi védelemre vonatkozó szabály, de ez nem együttműködés igazából, ez igazából bizony ö, ö, bizalomhiány. Miért van egyáltalán szükség erre a 75%-os szabályra? mert nem bízunk egymásban, nem bízunk a szomszédos országok a hatóságaiban. Ezért volt szükség erre a 75%-os határa annak érdekében, hogy olyas valakit ne fogadjunk be, akinek nincs joga menedékjogra. De hogyha van egy ilyen 75%-os szabályunk, akkor az nyilván csak mondjuk a szíriaiakra fog vonatkozni. És aztán, ha egyszer megváltoznak a migrációs útvonalak, akkor még rosszabb lesz a helyzet. Bizonyos korlátozásokkal indult be a rendszer, amelyeket most aztán még tovább szigorújtunk. És ez már az, azokra a talapítésekre is kihatással lesz, amelyeket már végeztünk el, végrehajtottunk. 120 és 40 ezer áttelepítetre lett volna szükség, miközben az aránynak pontosan fordítottnak kellett volna lennie. És bizony, a Dublini szabályok értelmében folyik az áttelepítés, tehát ezzel kapcsolatban nem Olaszországnak kell információt szolgáltatnia, azért ezt lássuk be. hogy egyébként egy ilyen furcsa ördögi körbe kerülünk. Mi a legfontosabb? Az, hogy Dublint átdolgozzuk, megreformáljuk. Hogyha túl nagy a bürokrácia az áttelepítés vonatkozásában, akkor ez soha nem fog működni. mert az elején sem működött, és a, ha így maradnak a dolgok, akkor a jövőben sem fog működni. Van itt törvény, ez is ez az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni. Mit próbáltunk elérni ezzel a törvényel? Alapvetően azt, hogy a menedék jogi kérelem elbírálása, elbírálásának ideje csökkenjen, hiszen korábban 3-4 évig is eltarthatott ez a rendszer, működését próbáltuk javítani. Ha valaki a rendszerben 5 évig szerepel, mielőtt elbíráljuk, hogy jogosult-e menekülékjogra, akkor egész egyszerűen ez nem lesz működőképes ez a rendszer. Megpróbáltuk tehát lerövidíteni az elbírálás idejét. Ezért van az, hogy a fellebbezés lehetőségeit is csökkentettük, hogy, hogy minél rövidebb idő alatt lezáruljon ez a procedúra. Ezért van az, hogy videófelvételeket használhat a, a, a, használhatnak a bírák, de persze ők maguk döntik el, hogy személyesen is, személyes meghallgatásra is igényt tanak-e. A cél tehát világos mindig is az volt, hogy maga az eljárás felgyorsuljon, anélkül, hogy az érintettek jogai sérülnének. Köszönöm szépen. A kollégák még mielőtt távoznának, illetve mielőtt is távozna, szeretném megköszönni mindenkinek a delegációs látogatásban való részvételét, a görög esetben is. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon komolyan elkötelezte magát emellett. A Dublini rendelet visszafogadás, az áthelyezés. Vannak olyan kollégák, akik foglalkoznak ezen dossziékkal, de most nincsenek itt. Azt hiszem, hogy nagyon nagy tapasztalattal rendelkező képviselők vettek részt ezen a látogatáson, és nagyon jó, hogy a delegációs látogatást követően ön is el tudott látogatni hozzánk. Lesz ennek még nyomon követése természetesen ma délután a gyermekek és a migráció összefüggéséről fogunk egyeztetni a bizottsággal, tehát láthatja, hogy a parlament mennyire komolyan elkötelezte magát, és még egyszer szeretném megköszönni, hogy időt szakított ránk, főleg most, amikor a delegációs látogatásról volt szónk. Nagyon, fogla, nagyon teri volt a délelőtti napirend programja, de köszönöm, hogy eljött a kollégáknak is, és a titkárságnak is a jelentést, ezt a tervezetet egyébként még a héten elfogadjuk, amennyiben nem lesz módosítás. Tisztelt kollégák, most pedig áttérünk az együttes ülésünkre a Nőjogi Bizottsággal, és kérdem a Nőjogi Bizottság elnökét, hogy fáradjon ide. Az isztambuli egyezményről lesz szó, ez egy rövid ülés, és amíg a kollégám ide jön, röviden elmondanám a bevezetőt.